niin, hyvää iltapäivää. Where is my hammer? Jó napot kívánok! Tehát, jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm Önöket az Emberi Jogi Albizottság ülésén. De először is szeretném az utóbbi ülés jegyzőkönyvét megvizsgálni. Október 22-ének a jegyzőkönyvét szétosztatták, nem tudom, hogy egyetértenek-e, elfogadjuk, rendben, köszönöm akkor elfogadtuk, és a hármas napi rendi pontra lépünk tovább, amely egy kicsit rövidebb, mint legutóbb. Néhány pontban tájékoztatnám önöket az utóbbi ülésünk óta történtekről. Először is a Szaharov díj. A díj átadására december 16-án Strasbourgban kerítünk majd sort. És kaptam egy meghívást Moszkvába, éppen előtte lesz egy konferencia. A Szaharov alapítvány szervezi. És a konferencia témája Andrei Szaharov öröksége. December 14-én lesz a 20. évfordulója Andrei Szaharov halálának. És ezzel bezárul a kör, úgymond, mert a Strasburgi barátainkkal éppen a Moszkvai konferencia után találkozom majd. Úgyhogy erről majd tájékoztatom önöket. Múlt hétfőn, ez a következő tájékoztatási pont, találkoztam a 27 EU tagállam nagyköveteivel. Juan Fernando López Aguilar, a LIBE szakbizottság elnöke is ott volt. Tudják, hogy az ő hatáskörükbe tartoznak a belső emberi jogi kérdések, a marginalizációs jelenségek és hasonlók. Ebben az albizottságban elsősorban a külső emberi jogi helyzettel foglalkozunk. Nagyon tartalmas beszélgetést tartottunk a miniszterek tanácsát képviselő nagykövetekkel. És megkérdezték tőlünk, hogy hogyan látjuk az emberi jogi egyezmény bevaló belépésnek az EU részéről. Tehát úgy gondolom, hogy erről valóban érdemes beszélni majd itt a szakbizottságban. Az AFKO, a, az Alkotmányügyi Bizottság a saját kezdeményezésű véleményét el kell majd, hogy készítse az emberi jogi egyezmény bevaló EU belépéssel kapcsolatban. És természetesen ennek a folyamatában nekünk is szerepünk lesz. Ezért mindenképpen szerettem volna egy nyilatkozatot tenni ez ügyben. És természetesen a Lisszaboni szerződés holnap lép hatályba, úgyhogy ennek is hatása lesz. És lehetővé teszi, hogy csatlakozunk az emberi jogi egyezményhez. Én biztos vagyok benne, hogy unokáink nem kérdezik majd, hogy mikor lépett hatályba a Lisszaboni szerződés, és hogy mi hol voltunk akkor éppen. De hát én történetesen Hollandiában leszek egy szemináriumon. Aztán Ashton Bárónővel kapcsolatban szeretnék még egy közleményten eh, elmondani önöknek. A főképviselő asszony kinevezése számomra nagyon örömteli, és őt élénken foglalkoztatják az emberi jogi kérdések. Szerdán délelőtt a külkapcsolati szakbizottságban eszmecserét tartunk vele, és érdekes lesz majd tőle megtudni, hogy hogyan látja az emberi jogi kérdések fő emelésének a területét, illetve a külpolitika területén. A sürgőségeket illetően elmondanám, hogy három állásfoglalást fogadtunk el Nicaraguáról, Laosról, Vietnámról és Kínáról múlt héten Strasbourgban, és talán önöknek is feltűnt, hogy a parlament Kínával, Nikaraguával kapcsolatban nincsen teljesen egy véleményen. A politikai intézmények többféleképpen gondolkodnak, és folytatódnak emiatt az egyeztetések, hogy egy harmonizált közös álláspontunk legyen. Aztán ezek az állásfoglalásokkal kapcsolatban csütörtök délután a, erre a területre a Lisszaboni szerződésnek is hatása lesz, és különböző felszólalásokat mondanak el majd többen. Remélem, hogy a magas szintű eh, képviselet biztosítva lesz ott. Aztán emlékeztetnék arra, hogy a frakció elnököknek nyár végén ez ügyben kiküldtünk már egy levelet. Tehát talán sikerül ezzel is emelni az egyeztetéseknek a színvonalát, hogy nagyobb konvergencia alakuljon ki a bizottság és a tanács között. Obios úr itt van, és néhány szóban tájékoztat bennünket arról, hogy az AFED delegációban való részvételével mit érdemes tudni, illetve a madridi útról beszél október végén történt. Ez Spanyolország lesz a következő soros elnökség, tehát nagy érdeklődéssel hallgatjuk a beszámolót arról, hogy a spanyol elnökség az emberi jogokat hogyan látja. És remélem, hogy Howie úrtól is hallhatunk majd ez ügyben, illetve Kini asszony hozzászól. Ők ugyanis részt vettek az ENSZ közgyűlésen néhány héttel ezelőtt. Adott esetben ezt meg is vitathatjuk, majd a svéd elnökséggel kapcsolatos napi rendi pont alatt Howitt úr, illetve Kini asszony véleményére bízom ezt. Ezek lettek volna az elnöki közlemények, és most úgy gondolom, hogy a négyes napi rendi pontra léphetünk tovább, vagyis eszmecserét tartunk a svéd soros elnökséggel. nagy örömmel nyugtáztuk azt, és én magam is nagyon szívesen dolgoztam együtt minden ügyben a svéd elnökséggel, az emberi jogok területtel nagyon aktívan foglalkoztak, és Elnor Hammersjold úr a a Kohom elnöke az emberi jogokat nagyon fontosnak tartja. És a spanyol Kohom elnök, munkacsoport elnöke, Fernando Heredia ma nem tud itt lenni sajnos. Ő a spanyol állandó képviselet egyik munkatársa, és az emberi jogi területnek ő lesz a letéteményese az elnökségük alatt. Sőt, látom, hogy itt is van Heredia úr, a spanyol állandó képviseletről hozzászólhat majd ehhez a kérdéshez. Az új KOM elnököt pedig meghívtuk a január 14-i következő ülésre. Úgyhogy a spanyol képviselőkkel majd akkor folytatjuk az eszmecserét. Aztán Natalia Alonso, és itt van, aki az Amnesty International szervezetet képviseli, a brüsszeli irodát. A svéd elnökség elején kaptunk egy áttekintő beszámolót az ambiciózus programjukról az emberi jogi területen. Globálisabb intézkedéseket szerettek volna az Európai Unió részéről az emberi jogok területén látni. És ez egybevág sok iránymutatással is, illetve előre szerették volna mozdítani a párbeszéd területét, és olyan kezdeményezésekkel rukkoltak elő, amelyekkel Svédország a demokráciát támogatta, és az EU emberi jogi akcióit láthatóbbá tette világméretekben. Akkor, amikor a svéd elnökség bemutatta a terveit nekünk, akkor hozzátették, hogy fő céljuk, hogy hatékonyabban felhasználhassuk a rendelkezésre álló eszközöket, illetve szerették volna mindenhová integránsan beépíteni az emberi jogoknak a területét. Állanor Hammersholdnak adnám át a szót, aki arról beszél majd, hogy az emberi jogi programot a svéd soros elnökség hogyan hajtotta végre. Továbbá az állásfoglalásról is tájékoztatást hallhatunk. Az állásfoglalást november 16-17-én fogadta el a tanács csúcs. Hamersi oldó átadom a szót, és szeretettel köszöntjük Önt. Uh, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt uh, elnökasszony, nagyon örülök, hogy itt a Kohom elnökeként bemutathatom a tanács soros elnökségének az emberi jogok, illetve a demokrácia területen végzett utóbbi hónapok során megvalósított munkáját. Szimbolikusnak tartom, hogy éppen november 30-án tartom ezt a beszámolót az elnökségi munkáról, és ahogyan elnök asszony is mondta, holnap lép hatályba a Lisszaboni szerződés, és új fejezet nyílik az Európai Unió történetében. Az emberi jogi munka szemszögéből. Én biztos vagyok benne, hogy az új intézményi keret lehetővé teszi, hogy az EU még hatékonyabb munkát végezzen az emberi jogok területén. Ahogyan említettem, az én feladatom, hogy nagy vonalakban beszámoljak a svéd elnökség őszi munkájáról ezen a területen. Hozzá kell tegyem, hogy még nem zárult le ez a munka. Tudatában vagyunk annak, hogy további feladatok várnak ránk az elnökség hátralévő egy hónapja során Nagy érdeklődéssel várom a mai eszmecserét a tagállamokkal, és rendelkezésükre állok a kérdésekre, igyekszek majd válaszolni. A bizottsági és a tanács titkárságáról érkezett kollégákkal együtt. Szeretném elmondani, hogy akkor, amikor augusztusban a programot bemutattuk, azzal kezdtem, hogy proaktív munkát tervez a svéd elnökség. Az Európai Unió egyre ambiciózusabb szerepet szeretne játszani a közös kül- és biztonságpolitika keretében az emberi jogok elősegítése területén, és ez általánosságban végigvonul a külpolitikai témaköreinken. Az utóbbi hónapok tapasztalatai igazolták az hogy eredménnyel járt az erőfeszítésünk az Európai Parlamenttel, és az emberi jogi és demokráciai kérdésekkel foglalkozó albizottsággal jó volt az együttműködés, beszámoltunk formális, informális kapcsolatrendszerünkkel, illetve a publikus és hát nem publikus területen is előreléptünk. A célunk az volt, hogy az EU látható és koherens szereplő legyen az emberi jogok térségében. Az utóbbi hónapok során számos kérdéskörrel foglalkoztunk, amely tudom, hogy az Európai Parlament számára kiemelt jelentőségű. Elsőként az emberi jogok védelmével foglalkozókkal szeretnék kezdeni. Az EU iránymutatásának a megvalósítását tűztük ki célul a fővárosok, illetve az EU missziók szintjén is egyes eseteket is felvállaltunk, az emberi jogok védőjével kapcsolatot tartva és egyéb civil szervezetekkel igyekeztünk optimális stratégiát kialakítani a legfontosabb helyzetekre, és persze maradt még feladat. Az Európai Parlamenthez hasonlóan a soros elnökség is kiemelten odafigyelt Oroszországra, és a parlament döntése a Szaharov díj odaítélése kapcsán ugyan ezt tükrözi, vagyis hogy az orosz emberi jogokkal foglalkozó aktivistákat igyekeztünk előnyben részesíteni. Aztán foglalkoztunk különböző egyéb országokban az emberi jogok helyzetével, Iránt, Kínát, Irakot, Kolumbiát, Kazaksztánt, Zimbabvét, Sri Lankát és Kubát említeném. Az elnökségünk során foglalkoztunk különböző emberi jogi kérdésekkel, amelyek a melegeket, leszbikusokat, biszexuálisokat, transgender eh, csoportokat érintették, és az internet, illetve egyéb technológiák kapcsán merültek fel. Aztán a demokrácia támogatásáról szeretném elmondani, hogy november 17-én a tanács elfogadta a következtetéseket arról, hogy az EU hogyan tudja majd erősíteni a közös kül- és biztonságpolitikát és az együttműködést. Az elsődleges üzenetünk a koherencia, és ennek érdekében hatékony politikai intézkedéseket határoztunk el. A következtetések keretében egy olyan akciótervet is elfogadtunk, amely a koherens politikai keretet ki fogja alakítani. Október 22-én az Európai Parlament állásfoglalása támogatásáról biztosította erőfeszítéseinket, és nagyon fontosnak tartjuk a nemzeti parlamentekkel, a regionális parlamentekkel együtt a demokráciát támogató intézkedéseinket. Harmadsorban az emberi jogok és a fogyatékkal élők helyzete kapcsán büszkén jelenthetjük be, hogy néhány nappal ezelőtt, november 20 6-án sikerült az Európai Közösség és az ENSZ eh, egyezmény a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatban eh, megállapodni, és <clears throat> úgy érezzük, hogy az Európai Parlament ezt eh, igényelte, és ezt támogatja. Ez lesz az első olyan regionális szerveződés, amely belép majd az ENSZ emberi jogi egyezményébe. John Ruggie uh, különleges ENSZ uh, témafelelős uh, megkezdte ki dolgozni ennek a kereteit. Az EU globális tényezővé kell, hogy váljon az emberi jogok területén. Tisztelt elnök asszony, az volt a célunk, hogy az EU láthatóbbá váljon ezen a területen, és ezért örülünk hogy a politikai és biztonsági szakbizottság szeptemberben úgy döntött, hogy maga is csatlakozik ehhez, és kiváló javaslatokat terjesztett elő a láthatóság érdekében. A tanács titkársága és a bizottság jegyezte ezeket a javaslatokat. Ennek keretében médiastratégiát dolgoztunk ki, EU nyilatkozatok szisztematikus publikálásáról döntöttünk, és különböző országok helyzetét feltárva éves beszámolót határoztunk el az emberi jogok helyzetéről. A svéd soros elnökség vége előtt összességében 17 párbeszédre, konzultációra kerül sor a Kohon munkájában. Ezek Oroszországot, Kínát, Kanadát, Japánt, az Egyesült Államot, Grúziát, Kirgizisztánt, Tadzsikisztánt, Kazaksztánt, Argentinát, Brazíliát, Csillét, Kolumbiát, Mexikót és az Afrikai Unió tagjelölt országait foglalták magukba. És Örömmel jelenthetem, hogy december 8-9-én az emberi jogokról szóló párbeszéd az első alkalommal indulhat majd el. Októberben a tanács úgy döntött, hogy új párbeszédet kezdünk Indonéziával, a svéd és az indonéz külügyminiszter indította el ezt a folyamatot novemberben. Emellett a tanács folyamatosan a politikai napirenden tartott az emberi jogokat, többek között a orosz és a kínai csúcson is. These dialogues... Ezek a párbeszédek és konzultációk az Európai Unió emberjogi politikájának kulcsfontosságú részét képezik, a céljunk pedig az, hogy eredményeket érjünk el. Ebben a kontextusban elkezdtük az Európai Unió és Kína közötti párbeszéd értékelését, ahogy azt már korábban említettem, és az önök eh, albizottságát eh, ezzel kapcsolatban majd tájékoztatjuk. A párbeszédek és konzultációkon kívül, amelyeket az emberjogi munkacsoport vezet, ahogy önök is nyilván tudják, más fórumokon is felmerültek az emberjogi kérdések, például a kotonói megállapodás 8. cikke alapján. Egy jó példája ennek a Zimbabvéval kötött megállapodás az emberjogi párbeszéd témájában, más emberjogi fórumokhoz tartozik például az szomszédságpolitika kontextusában megrendezett ülések Izrael-Palesztin hatósága Marokkóval, illetve Egyiptommal. az Európai Unió emberjogi iránymutatásainak végrehajtásával globális hatást tudunk, globális eredményeket tudunk elérni. Az elnökség kezdetétől fogva eh, ennek érdekében megpróbáltunk mindent megtenni. A világ minden régiójában aktívak voltunk, jó néhány kezdeményezést tettünk, illetve nyilatkozatot hoztunk napvilágra. A halálbüntetős megszüntetését szóltjuk fel azokat az országokat, ahol ezt még nem tették eh, meg, és a különböző országokban végrehajtott kivégzések ellen is felléptünk. Október 10-én az Európa tanácssal együtt tartottuk eh, megemlékezést a halál büntetés elleni Európai Napról. A közgyűlésen is felvetettük ezt. A Nemzetközi Polgári és Politikai Jogi Egyezmény opcionális jegyzőkönyvének 15. évfordulóját fogjuk együtt ünnepelni. Feléptünk a a kínzás ellen is, és a kínzás elleni ENSZ egyezmény keretében mindent megteszünk a, a, ennek végrehajtásáért. Például az ENSZ szervezeteinek keretén belül felhívtuk a figyelmet Eh, ezekre a szabályokra. Ahogy önök is nyilván tudják, a gyermekjogi kezdeményezéseink is fontosak voltak, például a július 6-7-én Stockholmban megtartott fórum keretében, amely a gyermekek elleni erőszak témájával foglalkozott. A zárójelentése ennek a fórumnak közben kiadásra került, amely elérhető a honlapunkról. Decemberben fog ülésezni a COHOM, az ENSZ eh, főtitkárnak külön megbizotjával, Márta Santos pais aki a gyermekek jogával, jogaival foglalkozik. A tanács a gyermekjogokkal, illetve a fegyveres konfliktusokban eh, játszott szerepükkel eh, is foglalkozik. A gyermekjogi egyezmény eh, témájában a Stockholmban novemberben a gyermekjogi egyezmény végrehajtására adatunk egy fórumot, és természetesen a katonai törzs, illetve az uniós tagállamok nagykövetségei is helyi kezdeményezésre tettek a harmadik országokban. A nők és lányok elleni erőszak és diszkrimináció terén a francia elnökség alatt indultak komoly kezdeményezések, a misszióvezetői eh, bejelentésekből sok mindent leszűrhetünk, hiszen 80 országot ölelnek ezek fel, most ezeket értékeljük, és megfelelő intézkedéseket fogunk hozni ez alapján. A nőkkel szembeni diszkrimináció megszüntetéséért egyezmény eh, létrehozásának, aláírásának évfordulója alkalmából feltúk a harmadik országokkal fenntartott párbeszéd keretében, főként az Afrikai Unió tagállamainak a figyelmét felhívtuk az emberi jogok, illetve a nők jogainak a fontosságára. A nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok témájában jól mutatja a soros elnökség munkája, hogy a tagállamok mennyire jól tudnak együttműködni. A Genfi Egyezmény 6. 60. évfordulója eh, alkalmából Brüsszelben szeptemberben egy fórumot tartottunk, ahol hangsúlyoztuk az unió álláspontját ezen a területen. Komoly előrelépést értünk el az emberi jogok és a humanitárius eh, jog uniós politikákba való beépítését, erre próbáltunk mi is építeni. Az egyik célunk az volt, hogy az unió erőfeszítései koherensek legyenek ezen a téren, az ENSZ, az EBS és az Európa Tanács keretében következetesen kell fellépnünk. Az elnökség honlapján találhatják meg az elért eredményekre való utalásokat. Kionka külön tehát meghívtuk Strasbourgba és Bécsbe, eh, annak érdekében, hogy megpróbáljuk az Európai Unió emberjogi eh, kezdeményezéseit, programjait ezeken a fórumokon belül is érvényesíteni. Az európai biztonság és védelmi politika terén az emberi jogokat, az nemies egyenlőséget, illetve a humanitárius jogokat próbáljuk a missziók és az operatív tervezés munkába valahogy beépíteni. Grúzia esetében is ezt fontosnak tartottuk, eh, és megpróbáljuk általában a biztonság és védelmi politikai kezdeményezésekben is érvényesíteni ezeket az emberi jogokat. Itt az ENSZ BT 1325-ös számú határozatára szeretnék rámutatni. A megszólító intézkedések felülvizsgálata folyik Üzbegisztánnal kapcsolatban. Októberben az a döntés született meg, hogy ezeket ne terjesszük ki, ne hosszabbítsuk meg, de az emberjogi eredmények fényében ez még megtörténhet. A, a GSP Plus folyamatot pedig hasonló célra használtuk Sri Lankával szemben. Lássuk itt most a több oldalú kapcsolatokat. Az elnökség az ENSZ közülésben és emberjogi tanácsában megpróbálta az emberi jogok tiszteletét újból és újból érvényesíteni, illetve az emberi jogok megsértés ellen valamit tenni. Folytattuk a korábbi kezdeményezéseket, eh, hogy a regionális csoportokon belül a feszültségeket csökkentsük. Az Unió éppen ezért minél szélesebb körű emberjogi tevékenységet próbál folytatni, azt hiszem, hogy ennek az eredményei már mutatkoznak. Egy pár hete már beszámoltam önöknek az emberjogi tanácsban végzett munkánkról, ezt most nem ismételném meg, csak hangsúlyoznám, hogy a komoly emberjogi helyzetekre, válságokra különleges eljárások keretében tudunk hatékonyan reagálni. Előre tekintve 2011-ben az ENSZ az emberjogi tanács felülvizsgálatát hajtja végre, értékelését. Ennek érdekében a partnerekkel már elkezdtük az egyeztetést erről a témáról, ami több évig tart majd. Idén ősszel az ENSZ közgyűlés jó néhány olyan határozatot hozott, amely az Unió számára fontos. Mind a négy javaslatunkat, a határozati javaslatunkat elfogadták. Az emberjogi Eh, javaslatunkat, például a konszenzussal 2001 óta először sikerült. A támogatók száma soha nem látott eh, számot érte el. Az Kanadával közösen benyújtott eh, Iránnal kapcsolatos határozat javaslatunkat szintén elfogadták, illetve ellen, ha, ha, ellen indítványt nem nyújtottak be ellenük, ami pozitívumnak tekinthető. Az emberi jogok, a rasszizmus, a vallás kérdésében konszenzussal fogadtak el az ENSZ közülésben egy uniós határozati indítványt. Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy az uniós tagállamok és más jó néhány más ország is a vallási, vallásszabadság témájában benyújtott határozott indítványunkat támogatta, illetve ezen kívül a leszbikusok, melegek, a biszexuálisok és a transzneműek e, emberi jogai fontos volt számunkra. Az december 10-i emberjogi napon a közgyűlésen belül egy külön fórumot szervezzünk ezzel kapcsolatban. Jó néhány nyilatkozatunkban is felhívtuk a figyelmet az LGBT jogok fontosságára, és az ezen a területen aktív szervezetekkel együttműködünk annak érdekében, hogy a közös külös biztonságpolitika keretében valamit tudjunk tenni a leszbikus kamerágek, a biszexuálisok és a transzneműek jogaiért. A rasszizmus és az intolerancia elleni fellépés eh, szívünkhöz közel álló téma. A kormányközi, államközi munkacsoport eh, októberi ülésén eh, nek zárványilatkozatával, eredményeivel alapvetően elégedettek vagyunk, azonban sajnálatos módon az ENSZ közgyűlés megint csak polarizáltnak mutatkozott ez ügyben. Amikor augusztusban itt jártam önöknél, akkor felvázoltam, hogy oda kívánunk, külön figyelmet kívánunk szentelni arra, hogy az új technológiák az internet használatát jó néhány országban korlátozzák, ami a szólásszabadság jogával nem összeegyeztethető. A, októberben Varsóban az EBSZ e emberjogi ülésén egy szemináriumot szerveztünk ebben a témában, és a november elején Egyiptomban tartott eh, internetkormányzási fórumon is felvetettük ezt a kérdést. Elnök asszony, így tudtam volna összefoglalni röviden a svéd elnökség eddigi eredményeit, munkáját. Zárásképpen annyit hagyd tegyek még hozzá, hogy örülünk annak, hogy az emberi jogi munkacsoportot vendégül láthattuk novemberben, és hogy mennyire élveztük eh, az elnökség 6 hónapja során, illetve eddig 5 hónapja során az önnekkel folytatott kiváló együttműködést. Köszönöm. Kiitos erittäin paljon, Rova Hammarskjöld. Eh, tuntuu siltä. Köszönöm szépen, Hammarskjöld asszony. Úgy tűnik, hogy ebben az új helyzetben, amikor változás van abban, az intézmények együttműködésének a rendszerében a Lisszaboni szerződés hatására. Úgy gondolom, hogy ez különösen hasznos, hiszen az emberi jogokkal szélesebb összefüggésben tudunk majd foglalkozni. Most pedig szeretném Natáliának átadni a szót, aki az Amnesty International brüsszeli irodájának a vezetője. Thank you, Madam Chair. And thank... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak minket is, hogy itt lehessünk ma. Néhány megjegyzésünk van az Amnesty International és a eh, az Emberi Jogok a Demokráciáért Hálózata nevében. Igaz, hogy nagy elvárásaink voltak azzal vonatkozóan, hogy hogyan fog eh, az elnökség az emberi jogok terén is eh, előrébb jutni. Óriási kihívások voltak, de nagy volt a bizonytalanság is, hiszen intézményi változások is voltak. Lisszabon, nincs Lisszabon, pénzügyi válság, mit fog megváltoztatni. De úgy gondoljuk, hogy a változás keretében óriási lehetőség is volt. Egy olyan lehetőség, amelyel meg lehet, amelynek kapcsán meg lehetett volna erősíteni azt, hogy Európa az emberi jogi értékekért és alapelvekért áll ki. Óriási esély volt arra is, hogy mindezt gyakorlatba üntessük át, és ezért fogalmaztuk meg ajánlásainkat. A címe az volt, hogy a szavaktól a tettekig az emberi jogok terén is. A normál dolgok, haladt, a dolgok haladtak azonban a normál medzsükben, továbbra is az emberi jogvédők végették munkáját, az ENSZ közös álláspontokat adott ki, és meg kell, hogy mondjam azt is, hogy volt egy olyan terület, ahol kivételes munkát végzett a szervezet, ez pedig az átláthatóság volt illetve a svéd elnökség kiváló ö, munkát végzett az átláthatóság javítása terén. Minden ülés, vagy majdnem minden ülésen ö, konzultáltak a civil társadalom tagjaival e témakörben, és nyilvánosságra is hozták a tárgyalás eredményeit. Ezt nagyra értékeljük és úgy gondoljuk, hogy az EU intézmények beszámoltathatósága is ez erősödik, hiszen az első lépés ehhez az információhoz való hozzáférés. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy többet vártunk. Úgy vártuk, hogy három területen kell magasabb szintre jutni, az EU politikák, emberi jogok, erőteljesebb tétele, a részvétel erősítése és az EU politikákban az emberi jog, mint olyan külön megjelenítése. Mindegyik területről külön szeretnék most szólni. Azt vártuk, hogy komoly erőfeszítésekkel fogják az EU politikákba az emberi jogokat felvenni. Néhány példát hadd mondjak. Bár persze az emberi jogi párbeszéd több területre kiterjedt, 17 területet számoltunk össze, de valahogy ezekre a fórumokra korlátozódott az emberi jogokról való tárgyalás, és nem, maga, nem került magasabb szintnél máshová. A mai csúcs, kínai, Kínával való csúcs találkozón úgy tűnik, hogy a tibeti kérdés nem került napirendre. Oroszországgal kapcsolatban pedig az emberi jogvédők jelezték, hogy ez az elnökség egyik kiemelt pontja lett volna, de nem szerepel a dokumentumokban. Látunk előrelépést, de még eh, hosszú az út. Pozitív lépések is voltak, és ezeket eh, számonba is vettük a, a vállalkozások és emberi jogok, terén az elnökség, a jelenlegi és a jövőbeli elnökség is a e területet tovább kívánja fejleszteni, és úgy gondoljuk, hogy több alapvető kérdést kell majd a decemberi tanácsülésen a következtetésekbe bevenni. Az állam kötelessége és a vállalatok kötelezettsége egyaránt az emberi jogok tiszteletben tartása, nos ezt rögzíteni kell. A, az EU politikát Irakban az emberi jog jogszabályi megjelenése terén pedig többet vártunk a svéd elnökségtől, hiszen a litván vonatkozó jogszabályokat már az elnökség elején kritizálták. Mégis a tanács tárgyalásai során az új irányelvvel kapcsolatban úgy éreztük, hogy hiányzik egyfajta politikai vezető szerepe Az emberi jogi politikának belső és külső szempontjai vannak. A menekültek kérdését például kellően megtárgyalták a programon belül. A második fontos kérdés, amelyet már kezdettől fogva nyomon követtünk, az az EU szakpolitikák következtessége. Amikor az EU az üzbegisztáni fegyverembargóról tárgyalt, akkor a meg kellett volna alaposan gondolni, hogy miért rendelik ezt el, és nem pedig a nemzeti érdekeket kellett volna csak nézni. A hitelesség ennek az ügyletnek a kapcsán jelentős mértékben sérült. Az elnökség jelentős erőfeszítéseket tett a kötelező protokollok elfogadásával, a kínzások tiltásával kapcsolatban. A kínzások esete természetesen belső és külső aspektusokkal rendelkezik egyaránt a belső szempontok alapján, tehát a diplomáciai biztosítékokkal kapcsolatban látunk előrelépést az EU tagállamokon belül is a rendőri szervekkel való együttműködés terén van javulás. A következő pont a demokráciára vonatkozó konszenzus volt. Ezt, ennek örültünk, hiszen kiváló lehetőség volt az ezzel kapcsolatos vita, hogy az emberi jogi eszközöket hogyan lehet az állampolgárok érdekében felhasználni, és hogyan lehet a demokráciát és emberi jogokat összekapcsolni. Bár alapvetően újabb eszközökre nincsen szükség, jobb végrehajtásra van szükség azokkal, ami már eleve meghatároztatott. A keleti partnerség. Nos, a civil társadalmi szervek jelentős mértékben részt vettek ebben, és ezért az emberi jogok valóban központi kérdésé váltak, élvonalba kerültek a tárgyalások során, és erre azonban még különböző dokumentumokban reflektálni kell. A harmadik terület a participáció. A valódi participáció több, mint a konzultáció. Két irányú folyamatnak kellene ennek lennie, különösen olyan szervezetekkel, mint az Amnesty International. Még nem áll kész az EU arra, hogy hallgass, meghallgassa a másik felet, figyeljen rá, és reagáljon is rá. Hát, tehát fontos, hogy ez a kapcsolat interaktív legyen, és ne egyirányú tájékoztatás. A kínai a Kína-EU párbeszéd értékelésével kapcsolatban fontos lenne pontosan ez a fajta felfogás. A civil társadalmi képviselőkkel ugyan konzultáltak, de nem kaptuk semmiféle visszajelzést. Még akkor sem, amikor azt mondták nekünk, hogy a jelentés utalt ránk név szerint. Néhány konkrét kérdést hadd vessek fel, ami az emberi jogi párbeszédben jelent meg. A tendencia jó összességét tekintve, hiszen az emberi jogi párbeszéd instrumentáriuma megfelelően javul. Akkor, amikor az EU olyan országokkal tárgyal, amelyekkel jó kapcsolata van. Ott vannak javaslatok, ajánlások, időbeosztások, stb. stb. És az esetek némely esetben jó is ez Görögország, Kazaksz... eh, bocsánat, Grúzia, Kazaksztán esetében például de olyan országokban, mint Üzbegisztán, Kirgizisztán és Oroszország már kevésbé működik. Lehetséges kiút lenne az, hogy ezekkel az országokkal, feltételezve, hogy nincs, nincsen olyan kérdés, téma, am, amit tabuként kezelnek, akkor bármit fel lehetne tenni bármikor a napirendre a tárgyalások során, de ez azt is jelenti, hogy a nehezebb kérdéseket nem tesszük félre, hanem a közös érdekű problémákra összpontosítunk így lehetne a közös érdekeket hordozó területeken harmadik országokkal együttműködnünk. Határozottan a, a végrehajtás konkrét esetekben, tehát javult például a kínzás esetében, nem a fővárosokban, tehát nemzeti szinten elsősorban, és nemzetközi szinten pedig pozitívnak tekinthető az ENSZ szintjén végzett munka is, különösen az Emberi Jogi Tanács EU tárgyalások előkészítésének eh, befejezésül pedig eh, néhány pontot szeretnék elmondani a következő spanyol elnökséggel kapcsolatban. Ösztönözni szeretném a spanyol elnökséget arra, hogy vegye át a svéd elnökség örökségét, azaz a transzparencia gyakorlatát, és ezeket valóban az EU normák részévé tegye, intézményesítse. Például az információ közreadást, ahogy említettük, hogy széles körű konzultációt folytasson, sőt menjen ezen túl, ö, igazi részvételé alakítsa a folyamatot. Fontos, hogy a folyamatot konszolidáljuk, a, a fő központi kérdéseket továbbra is tárgyaljuk. Természetesen ösztönözni szeretném a spanyol elnökséget abban is, hogy indítsa el a, az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozást, ez rendkívül fontos. Az elnökség vezető szerepéről. Vannak olyan alkalmak, olyan helyzetek, amikor egy kicsit aggasztó az, hogy eh, be, vagy a, a hozzáállás azt mutatja, hogy igen, igen, értjük, amit mond, de a programban nem tudjuk felvenni. Az elnökségnek megvan a megbizatása és a lehetősége is arra, hogy bizonyos kérdéseket javasoljon és előre is vigye. Ez nem jelenti azt persze, hogy rá kell erőltetnie bárkire is a programot. Reméljük, hogy a spanyol elnökség kellő erővel fog ehhez a munkához hozzálátni. Köszönöm. Köszönöm szépen az Amnesty International képviselőjének természetesen osztjuk véleményét, jó eszközeink vannak. Ezeket azonban még nem sikerült teljes mértékben alkalmaznunk. azt, hogy az elnökség céljaként is tulajdonképpen ezt fogalmazta meg. Most pedig Obiosz kollégának adom meg a sót. az emberi jogi éves jelentés előadójának. A svéd elnökség elején is e, ezt a munkát már vállalta. Talán meglep, meglepi most, hogy pont önhöz fordulok, de talán tudna néhány szót szólni, hiszen most vagyunk a spanyol és a svéd elnökség átmenetében. Mit javasolna? Muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. amikor egy fél éves soros elnökség elkezdi a munkáját, akkor két dologra szoktunk odafigyelni. Először is minden kormánynak vannak legitim ambíciói a tekintetben, hogy emlékezetes legyen az EU elnökeként, másrészt viszont felelősséggel is tartozik abban az értelemben, hogy a folytonosságot biztosítani kell. És a stafétát zökkenőmentesen kell átadni egyik elnökségről a másikra. Ahogy elnök asszony elmondta, remélem, hogy Ashton Báron főképviselővé való kinevezése további politika, illetve intézményi ösztönző lesz számunkra a fejlődés útján. amikor a legutóbbi ülésen hozzászóltam, akkor pozitívan értékeltem a svéd elnökség munkáját, és most is ugyanaz a véleményem. Úgy gondolom, hogy nagy feladat volt, amit felvállaltak, és a svéd elnökség gondoskodott arról, hogy az emberi jogok területen valóban beépüljön a tanács és az EU programjába minden területen. A másfél napos találkozó, amelyre sor került a külügyi szakbizottság delegációja is részt vett ott, illetve a spanyol kormány képviseltette magát, és ott arról biztosítottak bennünket, hogy az emberi jogok területén a spanyol kormány tovább viszi majd a svéd elnökség által az utóbbi fél év során képviselt vonalat. Ahogyan asszony is tudja, az ülésünk nem kifejezetten az emberi jogokkal foglalkozott, hiszen egy külügyi szakbizottsági delegációnak a találkozója volt, és Moratinos úr, illetve Kamicsekon külügyminiszter úr vett részt, aztán Diego López Acarido, EU ügyi államtitkár, és a spanyol kormány számos további képviselője volt ott még körünkben. Úgy gondolom, hogy a napi rendet nem kell részletesen taglalnom. Ha lett volna még további másfél napunk, akkor talán a világ összes problémáját orvosolhattuk volna, de sajnos erre nem volt lehetőség. alapvetően a következő fő témakörökre összpontosult az eszmecserénk, illetve azokkal foglalkoznék, amelyek valahogyan kapcsolódnak az emberi jogok kérdésköréhez. És röviden ismertetnék két területet ezek közül, amelyeket én nagyon fontosnak, illetve sürgősnek gondolok. Például beszéltünk arról az elképzelésről, hogy fokozzuk és javítsuk a transatlanti kapcsolatokat. Figyelembe véve a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének a hatását is. És Obama elnökségéből is adódnak változások. Aztán elhangzott egy javaslat, hogy a spanyol elnökség az USA-val egy csúcsot rendezzen, és ezzel kapcsolatban az is elhangzott, hogy mostantól egy két éves csúcsot kellene tartani, úgy, mint ahogyan Oroszországgal szoktuk. És hogy az emberi jogok állandó témakörként szerepelnének a napi renden. Teljesen logikus módon szót ejtettünk az EU és Latin Amerika kapcsolatairól is. Említhetném itt Kubát például, amely nagyon fontos szerepet kapott a vita során, és a spanyol kormány képviselői és a parlament képviselői megállapították, hogy hogy ezen a területen nincsen előrelépés az emberi jogokban. Vagyis a kubai kormányváltás nem hozta a várt teljesítményt, illetve a reményeket nem teljesítette. Afganisztánról is szót ejtettünk, és hangot adtunk közös aggájainknak, hiszen ott sem javul a helyzet. Továbbá elmondtuk, hogy úgy tűnik, hogy a civil társadalom részvételére lenne szükség az élelmiszer és az egészségügyi problémák megoldása érdekében Afganisztánban. Egy új keretet kellene létrehozni, és az előrelépés új reményét ettől várhatjuk. A nemzetközi jelenlét valós eredményekben kéne, hogy megmutatkozzon. És most kitérnék a szerintem két legérdekesebb, legfontosabb kérdésre, mert az Emberi Jogi Szakbizottság ezeket kéne, hogy kiemelten kezelje. A spanyol elnökség alatt az első lépések keretében az EU külső intézkedéseinek a szerkezetét, illetve szervezetét alakítjuk ki, és ez nagyon fontos Számomra ez a Lisszaboni szerződésből adódó, de a Riói megállapodás fontosságával mérhető. Az emberi jogi szakpolitika azt mondhatnám, hogy központi összetevője a munkatervünknek. És a legfontosabb lépések, amelyek a külső intézkedések hálózatának a tevékenységét meghatározzák, egy úti tervben fogalmazódnak meg. Én úgy gondolom, hogy ez áll két témaként a legközelebb az Emberi Jogi Albizottságnak a területéhez. A második témakör pedig ugyancsak kiemelten fontos, a földközi tenger térségében is felmerülnek emberi jogi aggályok, illetve van egy olyan veszély, amely talán nem jelenik meg teljes súlyával azoknak a fejében, akik nem látják a közép- és hosszú távú súlyosságát ennek az ügynek az EU szempontjából. És azt mondanám, hogy a két legtragikusabb eleme az EU területén ennek. Az egyik a terrorizmus, a Spanyolország, illetve az Egyesült Királyság, hogy a két legnagyobb ennek áldozatául esett országot említsen csak, és szinte naponta találkozunk illegális bevándorlókkal, a földközi tengerbe fulladnak, és naponta találkozunk bevándorlási kísérletekkel és halálesetekkel. Tehát ezzel foglalkozni kell. 95 óta az EU kialakította a harmadik országokkal szemben képviselendő politikát, és a politikai reform, az emberi jogi reform állt ennek a középpontjában. Mindig bíráltuk azt, hogy ez a program nem valósul meg kellő hatékonysággal, de mindig is napirendi, napirenden tartottuk. Egy paradoxonnal írható le a földközi térség helyzete mert egyrészt azt mondhatjuk, hogy az EU és a harmadik országok közötti, tehát a keleti, illetve déli térségben lévő országokkal való kapcsolatunk depolitiz depolitizálódott, ez pedig azt jelenti, hogy az emberi jogi vonatkozásokat felváltotta egyfajta funkcionális vagy projektorientált megközelítés. Tehát azzal foglalkozunk, hogy vannak projektek, ezeket kell végrehajtani. És Ez jól látható, ez a depolitizálódás. És aztán közös elnökségi fellépés, illetve politikai kezdeményezések indulnak el. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon rosszul tudtuk kezelni az Izrael, Palesztina és az arab világ közötti konfliktusból adódó feladatokat. Az isztambuli külügyminiszteri csúcsot nem tudtuk megtartani, és a Mediterrán Unió főtitkárát nem tudtuk kinevezni például. És nem hiszem, hogy túloznék, amikor kijelentem, hogy ez a helyzet, ez bizony a bénultság felé halad. Az egyiptomi, francia, illetve spanyol elnökségek összeültek Párizsban, hogy folytatódhasson zökkenők nélkül ez a folyamat. De az emberi jogok, illetve a e, politikai reformoknak a sora megakadt, holdpontra jutott, és úgy látjuk, hogy nem lehet tovább vinni ezt a munkát, és a spanyol elnökség erről is beszélt Madridban, ezzel kéne foglalkozni. Köszönjük a bió úr, Biztos vagyok benne, hogy a Lisszaboni szerződés a mi albizottságunk munkájára um, kifejtett hatás olyan téma, amelyről még beszélünk el. Hemesöld asszony szólt arról, hogy a KOHOM, az emberjogi munkacsoport munkája hogyan változik majd a Lisszaboni szerződés életbe lépésével. Talán Spanyolország lesz az utolsó olyan soros elnök, amely a kohomot elnökölni fogja. Talán svéd elnökség részéről bővebben tud erre majd reagálni a Mesőd asszony. A listámon Protosevics úr a következő, és talán Howitt úr is tud egy pár szót szólni az ENSZ közgyűlésről, és hogy ez hogyan kapcsolódik a svéd elnökség alatt tárgyalt témákról. Potasevics úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm ezt a három rövid prezentációt. Jó volt hallani a svéd elnökség beszámolóját. Szeretném elmondani, hogy még jobb volt hallani azt, hogy a svéd soros elnökség szeretné, hogyha az Európai Unió eh, az emberjogok, emberjogok terén eh, globális szereplővé válna, vannak azonban keserű megjegyzéseim is, sajnálatos módon. A globális megközelítés miatt talán az elnökség eh, figyelmét elkerülte az unió közvetlen közösségben lévő országokban tapasztalható helyzet, gondolok itt Belarusra, amelynek a neve el sem hangzott a beszámolóban. De amennyire a belorusz küldöttség elnökeként tudom, és hát elég jól ismerem a helyzetet, illetve múlt héten Alexander Milinkevich Szaharov díjas Milinkevich vezetésével jó néhány emberjogi aktivistával találkoztam, és azt tudtam meg tőlük, hogy jó néhányan meggyőződésük miatt ülnek börtönben, a médiaszabadság korlátozott, a Nemzetközi Újságíró Szövetség szerint, a legutolsó jelentése szerint van ez így, amelyet novemberben adtak ki, és igen korlátozott a gyülekezési szabadság a politikai pártok, a civil szervezetek számára, beleértve az emberjogi szervezeteket, például a Viesna vagy a Helsinki Alapítvány, amelyek még regisztráltatni, bejegyeztetni is alig-alig tudják magukat. Tehát a működési szabadságokat sem garantálják. Lenne még egy keserű megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Carl Bildnek szeptember én küldtem egy levelet, amelyben leírtam a helyzetet, mielőtt találkozott a belarusz külügyminiszterrel, és válaszra sem méltatott. Meg kell várnunk a Lisszaboni szerződés életbe lépését, hogy egy ilyen eh, levélre az elnökség eh, válaszoljon. Nem kell ahhoz új szerződés, hogy van, akinek meg legyen az, van, akiben legyen annyi tisztesség, hogy legalább három hónap alatt legalább egy eh, levélre válaszoljon fels, nem tudom, hogy felvetette a szülés során ezeket a kérdéseket egyáltalán foglalkoztatja ez a, a svéd elnökséget. Semmit nem hallottam. Szégyen teljes ez a csend. Belarus a keleti partnerség be kapott, amely programot a jelenlegi svéd kormány dolgozta ki, amely az ugyanaz a kormány, amely a soros elnökséget tölti be jelenleg. Ez a Fehér Oroszországgal kapcsolatos hallgatás remélhetőleg nem arra felhívás, hogy kínai modellen alapuló demokráciát építsenek Belarusban, mert a keleti partnerséget, akik kidolgozták, nem azt volt a céljuk, hogy egy második Kínát építsenek az unió határain. Akik szomszédok, európaiak, a belarusz nép megérdemli a demokráciát, a szabadságot és azokat az alapvető jogokat, amelyeket mi élvezünk az Európai Unión belül. Köszönöm. Kétos erre Protasjevic. Köszönjük Protasjevic úr. A küldöttség vezetőjeként szólt ön. Nagyon fontos, hogy részt vegyen a, aktívan az albizottság ez irányú munkájában. Köszönöm Zsibal elnöknek, annak az ülésnek a megszervezéséért, ahol Milinkievics úrral és kollégáival tudtunk találkozni. Nagyon hasznos volt ez számunkra, mert olyan témákról egyhettünk szót, amelyek fontosak számunkra. Howie Tour következő. Hogy nézett ez ki az ENSZ közgyűlés szempontjából? Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném kimenteni svéd kollégámat, Neki kellett volna being uh, uh, on behalf of this committee with our colleague Mrs. Sandra King. De az a legutóbbi néhány hét alapján több lehetőség nyílt arra, hogy az elnökséggel tárgyaljunk, és szeretném támogatni mindazt, és köszönetem lenni azért, amit elértek ez alatt. Az időszak alatt fantasztikus munkát végeztek. Azt hiszem, az a kérdés, ami felmerült a delegáción van az ENSZ közgyűlésen, az tulajdonképpen azzal volt kapcsolatban, hogy szervezzük meg és fejleszük tovább az emberi jogi kérdésekkel való foglalkozás módját az Európai Unióban is. Az a véleményünk, hogy van az ENSZ-ben is bürokratikus késledelem, de az emberi jogi szervezetek szeretnék, hogyha többet e, tennénk, és mi az európai szinten is többet tehetünk azért, hogy az ENSZ akciói hasznosak is legyenek. A hivatalban lévő elnök pont erről a kérdésről egy külön bekezdésben tárgyalt. Ugyanilyen fontos, ami az elmúlt napokban történt, hogy az új különképviselő és rendkívüli megbizott és a, a főtitkár svéd svéd jelöltet állított, ezt mindannyian támogatnánk. Úgy gondoljuk, hogy a, ez egyfajta olyan új munkakör lenne, amely az ENSZ szintjén a nők és az emberi jogokkal tudna foglalkozni, és hogyha európai szintről kapnánk meg valóban a, ennek a, a, szer, a testületnek az elnöki posztját, akkor az nagyon érdekes lenne. Annak ellenére, hogy az emberi jogi tanács reformjáról formálisan már megállapodtak, 2011-ben indul meg, az előkészítő munkálatok már elkezdődtek a parlamentben a jelentés alapján is úgy döntöttünk, hogy nagyon fontos, hogy legyen a New Yorki univerzális tagsággal kapcsolatban és a Genfi Emberi Jogi Tanácssal is erősebb kapcsolat, illetve ezek a, ezek a szervezetek sokkal fontosabb szerepet kapjanak. Nagyon érdekes lenne azt látni, hogy hogyan reagálnak erre a felvetésre a tanácsban és a bizottságban. Úgy gondolom, hogy végig kell gondolni az elemnek, a reformnak azokat az elemeit, amelyeket még nem dolgoztak egészen ki. Ha már lehetőségem van, hogy kérdést is feltegyek, akkor hadd tegyem meg. Az emberi jogi főbiztos új posztja az fantasztikus lehetőség, és üdvözöljük. Nem tudom, hogy van-e olyan részlet, ezzel kapcsolatban, illetve azzal, hogy hogyan tudnánk ezt a saját rendszerünkben, emberi jogi eh, érvényesítő rendszerünkben használni, akkor annak nagyon örülnék. New Yorkban a Goldstein jelentéssel kapcsolatban eh, elhangzott, hogy a meghallgatás az albizottságban, ami idén már megtörtént, az óriási vitákat váltott ki. Az Európai Uniós tagállamok sajnos nem tudtak megállapodni egy közös szövegben, és nagyon fontos kérdésekben, a háborús, bűnös, háborús bűnökben és hasonló kérdésekben nem sikerült megállapodni, és ez nagyon nagy hiányosság. Nem tudom, hogy hogyan, le, hogyan lehetne az NC gisze alatt ezzel esetleg foglalkozni, hiszen a svéd kollégákkal együtt nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ez nem olyan kérdés, amit egy, amivel kapcsolatban egymást kellene vádolni, hogy mit miért nem értünk el, hanem olyan, amelyekkel az ENSZ rendszerén belül a palesztinokkal is meg kellene tárgyalnunk, ahogy az több jelentésben is szerepelt, és remélem, hogy a felek, az érintett felek valóban elkezdik a tárgyalásokat, a vizsgálatokat, és akkor konstruktív formában sikerül megoldani. Biztos vagyok abban, hogy az elnökség mindent meg fog tenni ennek érdekében, Szerettem volna ezt nyilvánosan is megemlíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Howie Tour. Goldstone bírót meghívták a bizottságba, de sajnos különböző okoknál fogva nem tudott ennek eleget tenni. Ez azért nagyon sajnálatos, mert fontos lett volna, hogy az ő észrevételeit is meghallgassuk. Úgy látom, más nem szeretne szót kérni, úgyhogy Elena Hames oldasszonynak adom ismét meg a szót, és aztán lehetőség lesz még hozzászólni. Hames oldasszony előtt elnézést kér az elnök asszony, ki Nielsen kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A svéd elnökségtől szeretném megkérdezni, a tunéziai Taufik Benrik költött és újságírót, akit fél évre ítéltek köztörvényes bűncselekményeknek a vágyával, de senki nem hisz ennek. Október 25-én erőszakcselekmények történtek, emberi jogok sérültek, és ez precedens nélküli helyzet. Segítségért kiáltottak az emberi jogi aktivisták, de ennek nem lett foganatja. Az elnyomó intézkedések igen széles körűek. Általános közöny fogadta ezt az Európai Unió részéről. Az Unió egyetlen képviselőjét sem láthattuk ebben a folyamatban, illetve az Európai Bizottság sem vett ebben részt többen kerültek veszélybe. Bembrik úr egészségért aggódunk, és az EU szintjén lenne szükség aktív fellépésre. Benali urat kérjük, és Tunéziában úgy látjuk, hogy a vállalásainkkal, illetve a céljainkkal teljesen ellenkező módon folyamatosan megsértik az emberi jogokat. Köszönöm. Nyt sitten rouva Hammarskjöld, olkaa. Köszönöm szépen, Kén Nielsen asszony, és most Hammers asszony következik ismét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretnék válaszolni a kérdésekre, amelyeket az albizottság tagjai feltettek, és néhány olyan megjegyzésre is, amelyet Dan Olson tett. Ha lehet, megkérem a bizottság képviselőjét is, hogy a tanácsnak és a bizottságnak feltett kérdésekre válaszoljon. Elnök asszony, egy olyan dologgal kezdeném, amely több kérdésben is szerepelt. A mainstreaming, a fősodrosítás kérdése. milyen mértékben vetjük fel az emberi jogok problémáját politikai szinten, ez az egyik dimenzió, a másik pedig az emberi jogok mindennapi tematizálása. Ösztönözném a képviselőket, de másokat is, a, mindenkit, aki emberi joggal foglalkozik, hogy vizsgálja meg a csúcs találkozók anyagát, és azt az anyagot, amely az interneten is megtalálható, hogy politikai szinten az elnökségünk milyen kapcsolatokat tart fenn. Az emberi jogi kérdéseket felvetettük. Legutóbb például a, egy közös nyilatkozatban, amit ma adtunk ki az EU-Kína csúcs találkozó végén. Itt volt egy emberi jogi szekció és ez csak egy példa. A képviselők bizonyára tudják, hogy svéd miniszterek a parlamentnek beszámoltak az elnökség munkájának különböző szempontjairól, és a politikai szinten tett eh, emberi joggal kapcsolatos erőfeszítésekről. Az a feladat, amelyet az emberi jogok EU külpolitikájába és külső tevékenységébe való bevezetése kapcsolatban teszünk, nos, ezt nap mint nap végzi ezt a munkát az elnökség. Nyilatkozatokban, különböző intézkedéseiben, bár lehet, hogy, a nem, kohon, hogy nem tartozunk a kohon vezetése alá, de mégis az európai biztonság és védelmi politika keretében a hozott döntések, a külföldi missziók során mind integráljuk az emberi jogok kérdését is. Persze ez nyilvánvalóan mindig fokozható, javítható, de megpróbálunk megfelelően eljárni. Az elnökség igyekezett a Biztonsági Bizottság és a Brüsszeli Emberi Jogi Közösség közti kölcsönös tevékenységet, interakciót is az emberi jogi kérdések terén erősíteni. felmerült egy olyan kérdés, Protosievics úr nekem tette fel Fehér Oroszországgal kapcsolatban. Fehér Oroszországot konkrétan nem említettem meg, egyszerűen azért nem, mert eh, ezzel az országgal az elnökség nem folytatott emberi jogi párbeszédet. De a Fehér Oroszországi emberi jogi helyzet folyamatosan napirenden volt fontos szempontja volt munkánknak, fontos eleme a keleti partnerségnek. A Fehér Oroszországgal november 17-én, tehát Fehér Oroszországgal kapcsolatos november 17-én elfogadott tanácsi határozatban a tanács és a mi fenntartásaink is szerepelnek. Természetesen feljegyzem kérdését, amit levélben tett fel, és eh, biztosíthatom önt arról, hogy választ fog kapni rá. Nomai úr szony bizonyára a mediterrán térséggel kapcsolatos kérdésre kitér. Talán elmondhatom azt, hogy a szomszédokkal való kapcsolat, emberi jogi információ csere különböző formájú lehet. Azt is veheti, amit az e, a felszólalásomban említettem, de lehet konkrét nyitottan a problémákat felvetni és megtárgyalni. Az ENSZ-szel kapcsolatos kérdések. Az emberi jogi tanács áttekintője, áttekintése valóban óriási kihívás a következő években az ENSZ előtt. Viszonylag új szervezet, de megpróbálunk dolgozni, és megpróbáljuk az eredeti határozatban tett ígéreteket beváltani. Az elnökség alatt csak elkezdeni volt, hogy elkezdjünk tárgyalni arról, hogy ez az áttekintés milyen legyen, és hogy az EU mit próbáljon meg elérni ebben a folyamatban. De példaként hadd vegyek egy olyan kérdést, amelyet a legnyitottabban és a legnagyobb nyitottsággal és nyitott gondolatokkal próbáltunk feldolgozni. A tanácsnak nincsen EU álláspontja az áttekintésről, pontosan azért nincs, mert meg szeretünk volna hallgatni mindenkit a e parlamentben, a civil társadalomban, partnereink, hasonlóan gondolkozó partnereinkkel és másokkal is, mielőtt a tárgyalási stratégiát meghatároznánk. Howard úr a Goldstone jelentés utáni nyomonkövetést is említette. Néhány héttel ezelőtt szóltam erről, szeretném megerősíteni újra, hogy az Európai Unió komolyan veszi ezt a jelentést. Ezt a, a humanitárius törvényekkel, az emberi joggal, joggal kapcsolatban ezt már többször elmondtuk, az Európai Unió azonban látja, hogy fontos, hogy nyomon kövessük ezt a munkát, és részt is kíván ebben venni. Ha lehet, akkor azokra a kérdésekre térnék most, amelyeket Skill Nilsson úr tett fel. Valóban az emberi jogvédők általános helyzete Tunéziában olyan kérdés, ami aggodalomra ad okot. A misszió vezetőket Tunisban arra kérték, hogy vizsgálják meg a helyzetet, és javaslatokkal álljanak majd újra elénk, tehát jelenleg ezt vizsgáljuk. Most pedig egy általánosabb kérdésre szeretnék kitérni. A belső és a külső munka az emberi jogok terén. Alonso asszony vetette fel, de más megjegyzésekben is megtaláltam az erre való utalást. Egyértelmű, hogy van kölcsönkapcsolat a között, amit mi a tagállamokban, az Európai Unióban teszünk, és hogy mit tudunk a külső kapcsolatokban, külső lépéseinkben tenni. Ennek tudatában vagyunk, bár biztos lehet ezen a területen is fejlődni. Az egyik kérdés, amit már említettem, az az, hogy elismerjük, hogy mennyire fontosak az emberi jogok, és ez benne van a stokholmi programban is. A képviselők talán hallották a svéd igazságügyi és migrációs minisztert múlt héten itt a parlamentben ő is egyértelművé tette ezt. Világos az is, hogy az átláthatóságot szeretnénk erősíteni, ez rajta van a weben is. Az alapvető jogok, az egyének védelme szintén kiemelt kérdés. E, az emberi jogi szempont pedig a diszkrimináció ellenességgel foglalkozó irányelven is egyértelműen látható. Szeretném megjegyezni még a következőket, alapvetően két dolgot. Brüsszelben a főbiztos egy újabb platformot jelent, tulajdonképpen egy újabb lehetőséget a kölcsönös lépésekre. Sokan dolgozunk a válságkezelésben, fejlesztésben, de sokat dolgozunk abban is, hogy az emberi jogi normák szélesebb körben elterjedjenek. Úgy gondolom, hogy eltereni, etéren is lehet még többet tenni, de már pozitív lépést megtettük. Végül pedig elnök asszony, Alonso kollega a visszajelzésre utalt. És szerette volna, hogyha a svéd elnökség az emberi jogi munkával kapcsolatban határozottabban jelez vissza. Két megjegyzésem van. Egyrészt pedig ezt a visszajelzést nagyon komolyan veszem, és talán szerencsés, hogyha az, hogy még van egy hónap, és lenne egy meghallgatásunk itt az Albiszoltságban, hogy mi is fejlődhessünk. Tehát nagyon fontos, hogy kapcsolatban tartsunk, kapcsolatban maradjunk, ugyanúgy önökkel, mint a civil társadalmi képviselőkkel is. Mindig jobban kell tudni csinálni. Vannak persze olyan kérdések, amikor felmerül a bizalmasság és titoktartás kérdése, az Amnesty International és az emberi jogvédőkkel kapcsolatban, ez fontos. A Kína értékelés is konkrétan felmerült. Nos, még a kezdeti szakaszban tartunk csak. Látjuk, hogy nem csak visszajelzésre, hanem interakcióra is szükség van a civil társadalommal és az Európai Parlamenttel is, de ezt meg is kívánjuk tenni, de csak épp most indult a munka, még csak most kezdjük tárgyalni az értékelést. És mivel részben a tervezés és a következő kínai, párbeszéd, a következő kínai párbeszédkört tervezzük csak, ezért csak annyit mondhatok, hogy vissza fogunk erre térni. Köszönöm szépen. Köszönjük, Hammersöld asszony. Azt hiszem, hogy mindegy szívesen állunk ezzel kapcsolatban sokat. Cité. A koherenciát, hatékonyságot hangsúlyoztuk. Tehát Howitt úrhoz szeretnék kapcsolódni egy kicsit, illetve az ENSZ közgyűlés és a kapcsolattartásai alapján kiegészíteném, amit elmondott a biztonság, illetve a béke területén. A magam személyes szintjén, illetve területén a bizottság leköszönő biztosainak is szeretném méltatni a munkáját, és Ferraro Waldner, illetve Wallström biztos asszonyoknak a munkája nagyon sokat segített ezen a területen. Hámás Jold asszony szavaihoz a következőt szeretnék hozzáfűzni. A globális decemberben elfogadott megközelítésünk keretében a biztonság, illetve a béke területén megindult a munka, és a védelmi terület ugyancsak megkezdte a tevékenységét, és a civilekkel való együttműködés, a fejlesztés területén sok sikert könyvelhetünk el. Októberben a svéd elnökség összehívott egy ülést, valamennyi tagállam részvételével. Arról volt szó, hogy az akcióterve területén az ENSZ BT 1325-ös határozata területén mit tettek. Tehát a nők jogai, a biztonság, illetve a béke szerződések területén milyen eredményeket értek el. És a parlament ebben segíthet, mert jövőre szeretnénk folytatni ezt a munkát. Szeretnénk egy felülvizsgálati konferenciát tartani. Howie Tour beszélt erről, az ENSZ szintjén előreléphetünk, és a következő hónapokban, ha aktívak vagyunk, akkor sokat tehetünk konstruktívan. Egy külön jelentéstevő kinevezésére is sor került, aki a fegyveres konfliktusokról számol majd be, erről is hallhattunk. Az ENSZ 16 tagország indított nemzeti akciótervet ennek keretében, és az EU-n kívül, illetve baráti országok körében három található, Norvégia többek között, tehát nem a 25 tagországban lehető meg ezeknek a helye. Aztán három afrikai ország és egy latin-amerikai ország vesz még ebben részt. A tagországok úgy gondolom, hogy fontos hozzájárulást adhatnak ehhez, és nem csak az EU-ra gondolok, hanem a Magreb térségre, illetve a latin-amerikai térség országaira is, ezt folytatni kell. Aztán a felügyeleti bizottság, az Overseeing Committee kérdéséről beszélt Howie Tool, szerintem ezt egymás között egyeztetjük majd. Ami pedig azt a munkát illeti, amely Obiols úr kérdéséhez kapcsolódva mondanám a földközi térségéről a következőt. Az emberi jogi területen kritikus helyzetről beszélhetünk. Maga a zóna is kritikus. Egyrészt az izraeli-arab konfliktus egy olyan terület, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Másrészt egyetértünk abban, hogy a zón zóna, bocsánat, a térség problémás. El kell menni a helyszínre megfigyelni a helyzetet, és ezt még nem tettük meg, és nem is sürgetném egyelőre, de erről dönteni kell majd, és a Szíriával, illetve Líbiával, amelyel nincs közvetlen megállapodásunk, Törökországgal igen, a bővítés következő állomása lehet. Tehát ezekkel a még a megállapodásokban nem szereplő országokkal is folytatni kell a munkát. A rossz hír ebben az, hogy az együttműködés keretében az Emberi Jogi Albizottság többek között Tunéziában sem kapott beleszólást a helyzet alakulásába, mert a tunéziaiak a választás után nem voltak elege, elégedettek az eh, EU-val való kapcsolatokban, illetve a mi szerepünk nem volt eléggé aktív, és ezért halasztottuk a fellépést. Folytatni kellene a párbeszédet az Európa tanácssal, a Velencei Bizottsággal való együttműködés fontos még, aztán Marokkó, az emberi jogoknak a helyzete, tehát valami azért mozog előre. És Egyiptomban azt mondhatjuk, hogy nem fekete-fehér a helyzet. politikai szinten folytatni kell a Mediterrán Unióval a párbeszédet. nyilvánvaló okoknál fogva bizonyos politikai veszélyeknek vannak kitéve az emberi jogi aktivisták, és ezért nekünk maximálisan fel kéne lépni. Még egy kiegészítést szeretnék ehhez hozzáfűzni. A svéd elnökség lehetőséget adott arra számunkra, hogy elgondolkodjunk, hogy az európai ö, szervezetek az unión kívül milyen szerepet vállaljanak. Az ENSZ ö, külön témafelelőst választott, aki rendkívül ö, dinamikus Rögi professzor a Stockholmi workshopon elmondta a nézeteit erről, és a vállalati társadalmi felelősségvállalásról már nagyon régóta szó van Európában, és a jövőben fontosnak tartjuk, hogy ne csak az európai vállalatoknak a szerepvállalásáról essen szó, hanem emberi jogi normákról és a környezetvédelmi előírásokról is. Akkor, amikor harmadik országokkal való kapcsolattartásról van szó. Tehát úgy gondolom, hogy a jövőben több adattal kell, hogy rendelkezzünk erről, és érdemes elgondolkodnunk még a gazdasági, társadalmi és kulturális jogoknak a helyzetéről, mert ez sok mindenről árulkodik. És az Európai Unió, illetve a fejlett országok ezen a területen is vezető szerepet kell, hogy játszanak. Köszönöm kollégák, köszönöm elnök asszony. Köszönjük, Anna asszony. Hammersöld asszony szeretne reagálni az elhangzottakra az 1325-ös határozatra. Jól értettem? Nem? Hanem hát nem. Jó, hogy felmerült egyáltalán ez a kérdés. Röviden egy fontos megjegyzésem lenne. Megjegyzésem lenne Hamersőt asszony, aki januárban még szól hozzá. Um, Mikrofont kérünk. Just a brief point. Csak nagyon röviden. Az emberi jogok külső dimenziója. A Stockholmi programmal kapcsolatban volt előlépés, amit üdvözlünk, de van egy konkrét terület, ahol a belső és a külső dimenzió egyszerre van jelen, ez pedig a migráció. A migrációval ez idáig biztonságpolitikai szemszögből foglalkoztak elsősorban, nem emberjogi oldalról közítettek hozzá, hogy azt mi szeretnénk. Itt van például az Unió és a harmadik országok közötti megállapodások kérdése. Szeretnénk, hogyha az Európai Unió az emberjogi felelősségköröket nem delegálná, hogy ne fordítsanak vissza olyan menekülteket, akiknek nem adatott meg az, hogy menedékjogi kérelmüket megfelelően beadják és elbírálják, és főként ne fordítsák őket vissza olyan helyekre, ahol esetleg kínzás tól kell tartaniuk, vagy üldöztetéstől. Jó lenne tehát, hogyha az emberi jogok a szakpolitikák fősodrába kerülnének. Köszönjük, mondja az elnök asszony, Alonso asszonynak ezt a roppant fontos megjegyzést. A stratégia átgondolása aktuális. Jó néhány emberjogi kérdéssel kellett foglalkozni, mindegyik külön-külön is e, roppant fontos, ezért Hammersöld asszonynak és Nordland asszonynak is az elnökség részéről azt a munkát, azért a munkáért, ha mondja köszönhet nekik, amit elvégeztek ebben a rövid fél évben, remélem Spanyolország is e, tovább követi ezt a már kitaposottnak számíthat, tekinthető utat. Célunk közös, és azt hiszem, hogy most kiváló lehetőség mutatkozik arra, hogy áttörést érjünk el, főként akkor, hogyha a nemzetközi szervezetekkel együttműködünk. Köszönöm tehát ezt az eszmecserét, hogy mutassak rá arra, hogy mi következik most. Törökország a következő napi rendi pont majd fél hatkor egy zárt üléssel zárul a mai délután. Az emberi jogi konzultációk és párbeszédek eredményei Afrikával, Oroszországgal és Kínával mindhárom igen fontos. Egy zárt ajtók mögötti ülésen fogunk erről eh, beszámolót kapni, és most ezzel lezárnám a négyes napi rendi pontot, és lépjünk tovább az ötös számot viselő napi rendi pontra, ami nem más, mint Törökország. Sen johdosta, että komissio juuri hiljat. A törökországi emberjogi helyzetet évek óta követjük szoros figyelemmel. Az Európai Bizottság a napokban adta, tette közzé a legutóbbi jelentését Törökországra vonatkozóan. Egy parlamenti vegyes bizottsági ülésre is sor került október 26 és 27-én Flót asszony fogja ezt a témát felvezetni, aki a török küldöttség, Törökország küldöttség eh, vezetője, majd Omar Rajten asszony, aki az előadója az állásfoglalásunknak, követi őt a sorban. Enoglu úr a török emberjogi szervezeteket képviseli, majd Andrew Gardner, aki az Amnesty International Törökország szakértője. Jean-Christophe Filori az Európai Bizottságtól szintén itt van. És Törökország állandó képviseletéről is érkezett valaki, ha jól tudom. Köszöntöm mindannyiukat. Először is önt, eh, nagykövet úr. Örülünk, hogy időt tudott szakítani ránk. Először is Flótra asszony, tehát. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Örülök, hogy az emberi jogi a bizottság a napi rendjére tűzte Törökországnak a témakörét, illetve a csatlakozással összefüggésben erről cserélünk eszmét. Az Unióhoz való török csatlakozás témaköre az egy vegyes parlamenti bizottság témája is volt, amelyet én, én is képviselek, a török nemzetgyűléssel együtt végzi a munkáját. És reformok indultak Törökországban az igényeinknek megfelelve, de belső igényre reagálva is. A szakszervezetek, a dolgozók, emberi jogi aktivisták, újságírók álltak emellé ugyanakkor megosztotta a török társadalmat a reformfolyamat, és meghatározó pontokon igen élénk feszültségeket okozott. Például a legutóbbi kezdeményezés, amely szerintem demokratizálhatja az országot. Egy demokratikus nyitás indult meg augusztus során Törökországban, és a török parlament igen hevesen vitatta többek között a belügyminiszter részvételével a reformtervet. Úgy gondolom, hogy ez, ez alapvető jelentőségű. Az, az új török alkotmány megalkotásának az igényéről van szó. És ezt a folyamatot bátorítani, ösztönözni kell az európai vezetők részéről. A, felmerül a döntő jelentőségű kurt kérdés is, hiszen itt a szólásszabadságról van szó, a rendőri elnyomással, a hadsereg fellépésével szemben, és Törökországban a kurd kérdés hatalmas súlyt képvisel, és a demokratikus nyitás keretében megkerülhetetlen a demokratikus intézményeken belül hangsúlyoznunk kell, hogy itt kell, hogy megtörténjen ennek a vitája kulturális történelmi, illetve katonai háttér mellett is, hiszen felmerül a kurd lefegyverkezésnek a kérdése, és ez a parlamentet továbbra is megosztja, és a politikai szereplőket igen élénken foglalkoztatja szeretnénk elősegíteni egyfajta konszenzus kialakítását. Roman Reuten asszony, aki a jelentés összeállítója utalt erre, és mindez tehát óriási jelentőségű. Aztán a szakszervezetek gyülekezési szabadsága egy ugyancsak fontos ügy, Törökországban a sztrájkjog, a kollektív szerződéskötési jog, aztán a szakszervezeti törvénynek a reformja, ezek mind olyan praktikus lépések, amelyek egy-egy tárgyalási fejezetet jelentenek a foglalkoztatási és szociális ügyekről szóló területen a különböző partnereinkkel, a hatóságokkal és a szakszervezetekkel együttműködve, valamint a munkavállalói szervezetekkel együtt dolgozva a célunk az, hogy konszenzus teremtődjön. És egyelőre ez még nem felel meg az ILO nemzetközi normáinak. És aztán, aki ismeri a török helyzetet, Biztos, hogy a török BTK 3-as cikkével is szembe került már, mert ez az egyik igen kemény kérdéskör, és erről is természetesen beszélni kell. A rendelkezésnek a hatája az Európai Emberi Jogi Bíróságnak a döntésével is megjelent, és megfogalmazódott, hogy itt bizony reformra van szükség, a vélemény szabadság, a szólásszabadság elősegítése, biztosítés, biztosítása érdekében, hogy az emberi jogok érvényesülhessenek. És a török társadalmat a fejlődésben megakasztó legfontosabb kérdéskör a férfiak és a nők közötti eh, egyenlőségnek a hiánya szociokulturális háttere van ennek, eh, például a kényszerházasságok, a becsületgyilkosságok területén előrelépést kell elérni, hogy a szabadságjogok érvényesülhessenek. A szólásszabadság, a állampolgári szabadságjogok, a főben járó területek, és 2,2 milliárd támogatás segítségével is gondolunk itt előrelépést elérni, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottsága hatékonyan elősegíti ezt a folyamatot. Mindenki örömmel nyugtázza, hogy a az EU-Törökország között létrejött visszafogadási egyezmény megszületett. Ez egy jól dokumentálható, bár keveseket érintő terület, és a Törökországban érvényesülő polgári jogi helyzet, valamint a menedék jogot kérőknek az elbírálása. Aztán például a őrizetbevételi eh, jogok Törökországban nagyon alacsony helyzetben, hátrányos helyzetben vannak, mert az ember nem élhet a jogaival, hogyha letartóztatják, és itt bizony komoly jogok sérülnek. Ezzel is foglalkozni kell. Úgy tűnik nekem, hogy minden figyelmünk szükséges lesz ezekre a területekre. A bevándorlók és a menedék jogot kérőknek a helyzetére nagyon oda kell figyelnünk. Aztán a határmenti villongások, konfliktusok érdemelnek meg figyelmet a török-bolgár határon, illetve a török-görög határon fordulnak ezek elő, és a rendészeti erők is konkurálnak, összecsapnak egymással. Különösen a török-görög viszára hívnám fel a figyelmet, illetve a belső és külső határmenti villongások érdemelnek említést, és itt is sérülnek a szabadságjogok. Erről hosszasan beszélhetnénk azért is foglalkozni kell ezzel az ügyel, mert az Európai Unió elérte Törökországgal a tárgyalások folytatását. A török külpolitikáról folytak egyezkedések, és itt sikereket is könyveltünk el, méghozzá impozáns sikereket. például a megfelelő parlamenti ratifikációk megtörténtek, a török-örmény megállapodás ratifikálására sor került, és ez is mutatja, hogy Törökország regionális hatalom, de emellett a párbeszédre is kész. Aztán Izrael, illetve a régió többi országa vonatkozásában Szíriával kapcsolatban is szeretet vállalhat, és természetesen itt van a ciprusi kérdés is. Az ankarai megállapodás keretében Törökország tiszteletben tartja a vállalásait, legitim, komoly módon jár el, és mindent el kell követnünk, az összes fél mindent el kell, hogy kövessen, hogy a következő hónapokban megszülessen Ciprusról a megállapodás, és ez egy végleges megállapodás lehessen. Mert a ciprusiak számára ez egy belső, Európán belüli konfliktus helyzet is. Görögország, Ciprus, Törökország, illetve az Európai Unió közösen találhat itt megoldást. És ez egy észszerű megoldás kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy Oman Reuten asszony jelentéséből kibontakozik majd ez a megoldás és minden fél részvétele fontos, hogy most már teljes körű és véglegesen lezárt tárgyalások következhessenek. Mert több szempontból is veszélyben volt ez a folyamat, és a tárgyalás keretei intézményesek most már, tehát szeretnénk egy teljes körű megoldást találni. Köszönöm szépen. Köszönjük Flót asszonynak. Omer Rajten asszony következik, aki beszámol majd arról, hogy mit tervezett az állásolási indítványba bevenni, amelyet szerdán fognak megmutatni a külügybizottságban. Mr. Chairman, Mr. Chairwoman. Elnök asszony, csak az emberjogi aspektusokra korlátoznám a hozzászólásomat aktuális nagyon ennek a kérdésnek a felvetése. Szerda délelőtt kerül majd a külügyi bizottságon a ez a kérdés. Hollandul folytatom. ontwikkeling. A legfontosabb az elmúlt időszakban az volt, ahogy Flótre asszony is jelezte, hogy igen széles vita, széles körű vita indult el a törökországi helyzetről, a kurdokról. Úgy gondolom, hogy bátor lépéseket tettünk etéren, de a bátor lépések, bátor bejelentéseket határozatoknak és tetteknek kell követnie. A parlament határozatainak, törvényeknek. A jelentéssel a parlamentnek és a kormányoknak is, sőt az ellenzéknek is, a civil társadalomnak ösztönzőt szeretnénk eh, adni arra, hogy folytassák útjukat. Nagyon sok érzékeny kérdés van ebben a témakörben, de látnunk kell, hogy a demokratikus nyitás történelmi esélyt is jelent. Számos olyan pont van, ahol a jelentésemben kiemelem, hogy az egyén és a közösség jogainak védelme, védelme az a terület, ahol törvényalkotásra van szükség. A törvényalkotás eh, mellett azonban a tör, ö, eh, még hiányos a végrehajtás is. Miért? Azért, mert eh, a, nincsenek megfelelő eszköztár hozzá, egyrészt, másrészt pedig még Nincs meg a kellő empátia, elfogadottsága annak, hogy a nők jogait, a nemek közti diszkriminációt valóban megoldják. A házasság és a kényszerházasság kérdése például egy olyan terület, amire vonatkozóan már van törvényalkotás, de még nem érvényesítik azt. A végrehajtás mellett fontos hogy óriási deficit van a megfelelő igazságügyi apparátus terén. Már többször említettem, hogy az igazságügy és az igazságszolgáltatás Törökországban független, de nem mindig pártatlan. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ezért, hogy az állampolgárok biz bizalma növekedjen az igazságügyi apparátus iránt. Amin minél gyorsabban fontos, meg kell tehát azt tenni, hogy az igazságügy reformja és a stratégia részévé váljon. A harmadik pont a szakszervezetek jogai. Múlt héten már láttuk, hogy tilos a közalkalmazottaknak a sztrájk. Az Európai Parlament tudja, hogy ez mit jelent. A kollektív cselekvés azonban az egyik dolog. De a kollektív cselekvés mennyet végül is a, tárgy, a, bocsánat, a kollektív tárgyalás mellett nagyon fontos, hogy utolsó eszközként a, a sztrájk jog is meglegyen, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy a közalkalmazottakat is ez magába foglalja ez a kör. Kritikus a vélemény nyilvánítás szabadságának helyzete is. A büntetőjog bizonyos cikkeit még arra használják, hogy üldözzenek embereket. Weboldalakat zárnak le például. Tudom, hogy egy modern, kreatív, dinamikus társadalomban, amivé Törökország is válni kíván, ilyesmire nem kerülhet sor. Megemlítem a sajtószabadságot is a jelentésben, a Dogani csoport óriási nyomás alatt van. Úgy gondolom, hogy aránytalanul tenni kell valamit ezzel ellen. De elnök asszony, az igazi probléma az az, hogy különböző cég konglomerátumok vannak, amelyek a médiát arra használják, hogy érdekeiket átvigyék a közférába építőipari vállalatok, nagy vállalatok, és úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy külön médiatörvény szülessen Törökországban is. Elnök asszony, nagyjából ezek azok a pontok, amelyek a bizottság szempontjából, ez a bizottság szempontjából fontosak, és holnap majd az előadom a jelentésemet, és megküldöm önöknek is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Oman rajtam. Asszony. Nagy megtiszteltetés, hogy előzetesben hallhatjuk a hivatalos jelentés bemutatója előtt azon összefoglalását. És mindez természetesen a végleges véleményre is kihathat. Erál Enegüle úrnak adom meg a szót, aki egy nemzeti hálózatban több mint 130 hazai lappal foglalkozik, illetve a BIA névre hallgató hálózat felelőse, és a média szabadságot megfigyelő projektnek a vezetője. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Köszönöm a kedves meghívást. Volt már arra korábban lehetőségünk, hogy megbeszéljük a török sajtószabadság és a szólásszabadságnak a helyzetét akkor, amikor átutazóban Isztambulban találkozhatunk önökkel. És többször megfogalmazódtak a problémák, és mi arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a török igazságszolgáltatás káros gyakorlatot folytat ezen a területen. És itt is ennek a főaggályomnak tudok csak hangot adni. Kétségkívül Recep Tayyip Erdogan 2002 óta a kormánya élén néhány reformba kezdett, és Ezeknek a célja az volt, hogy megfeleljenek az európai normáknak. A török csatlakozási szándék alátámasztásául az utóbbi négy év viszont egyértelműen azt jelezte, hogy a felkészülési folyamat, illetve az új török BTK-nak az előkészítése során a terrorizmus elleni törvény hatáját felhasználva. Jelentősen sérült Törökországban a szólásszabadság. És a probléma nem csak az újságírókra terjed ki, hanem a másként gondolkodókra is, aztán ugyanúgy a szakszervezetekre, az írókra, a szerkesztőkre, de az egyszerű állampolgárokra is akkor, amikor a kormány arra készülődött, hogy megalkossa 2005-ben az új török BTK-t, akkor tüntettek az újságírók az igazságügyi palota, az igazságügyi minisztérium előtt. És a helyzet kezelése nagyon is azt jelzi, hogy a török BTK módosítás súlyos veszélyt jelentett a jogokra Több mint 30 olyan BTK rendelkezés lépett életbe, amely a szólásszabadságot és az újságírói szabadságot sérti, korlátozza. A 300-as cikkről bőven beszéltünk, már nem csak török szinten, hanem nemzetközi szintén is. Orhan Pamuk Nobel-díjas író ellen is vádat emeltek és fenyegetéseknek volt kitéve az ultranacionalisták részéről. Azt is tudni kell, hogy több mint 5000 ember ellen emeltek vádat, és el is ítélték őket a, a 300 per 1-es bekezdés alapján, ami az előző sorszám szerint 159-es volt. És Leila Zana példáját említeném, aki a Szaharov díj nyertese volt 1999-ben. A különböző török bíróságok, törvényszékek másképpen ítéltek meg hasonló helyzeteket. Például Törökországban a Kurdisztánnak az említése egyes esetekben bírósági elmarasztaló ítéleteket eredményezett, más esetekben pedig nem. Tehát eltérő gyakorlat valósult meg. A demokratikus normák kell, hogy érvényesüljenek a szólásszabadság és a sajtószabadság területén. Négy évvel az új török BTK elfogadása után nem alakult ki még joga, jogalkalmazói gyakorlat a 300 per 1-es rendelkezésről a gyűlöletre való, gyűlölet cselekményre való felhívás kapcsán. Aztán 91-ben a terrorizmus elleni törvényt elfogadták, és azóta is lépten nyomon alkalmazzák a probléma ugyanezen a területen és szinten jelenik meg. Tehát, hogyha egy terroristának minősülő szervezet nyilatkozatot tesz Törökországban, még akkor is, hogyha az ember ezzel akár pacifista nézőpontból foglalkozik, az is öt év börtönbüntetéssel sújtható. Námuk Turkán esetére hívnám fel a figyelmet, aki vállalta a kockázatot, hogy a PKK egyik vezetőjével felvegye a kapcsolatot, és a demokratikus nyitásról interjút készítsen vele. Tehát a kormány nyitást szolgáló intézkedéseiről készült a beszélgetés, és ennek ellenére vádat emeltek ellene a terrorizmus elleni törvény hetes cikke alapján. Mert ez mindenféle nyilatkozatot tilt a terroristák minősített szervezetek részéről. Aztán, ami a joggyakorlatot illeti, sok probléma merül fel ezzel kapcsolatban is, mert az igazságszolgáltatás reformja is megkezdődött, különböző szemináriumok, tanfolyamok indultak a bírák számára a demokratizálódás keretében, de a gyakorlatban sok probléma maradt még. Az újságírókat valódi börtönbüntetés fenyeget, és ez egy nagyon súlyos veszély. És történt olyan kezdeményezés, volt olyan kezdeményezés, hogy egy kicsit jobban határolják az újságírók, illetve másképp gondolkodóknak a megítélését. Mert korábban egyszerűen minden további nélkül elintélték őket, és nem lehetett se pénzbüntetésre, se felfüggesztett büntetésre enyhíteni ezeket a tételeket. Az emberi jogi aktivisták számára nem túlzottan lelkesítő természetesen az, hogy ez egy kicsit finomodott, mert mindenképpen fel kell, hogy hívjuk a figyelmet az ő helyzetükre, illetve a kollégáikra. Véget kell vetni Törökországban a börtönbüntetéssel való fenyegetettség helyzetének. Aztán a büntetlenség ugyancsak probléma súlyos ügy, hogy egyesek mentességet élveznek. A rendészeti szervek képviselői például, akik elnyomó hatóságként oszlattak fel tüntetéseket, léptek fel újságírók ellen, őket nem ítélték el 2007. május 1-én, illetve 2008. május 1-én történtek incidensek Isztambulban és különböző török régiókban. Aztán alapvető, hogy a rendészeti szervek munkája, illetve a hierarchia megfelelő eljárások során administratív vádemelések történjenek az elkövetett hibákért, felelősségre vonják az elkövetőket. És úgy, mint a másként gondolkodók ellen meghozott börtönbüntetések, az elnyomó szervezeteknek a büntetlensége a másik komoly probléma, amivel foglalkozni kell. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha kérdésük van, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönjük. Onderoglu úr. Szerintem ez kiváló lehetőség arra, hogy megadjam a nagykövet úrnak a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Nagy örömmel szolgál, hogy itt lehetek ma önök között, és megoszthatom önökkel a gondolataimat a törökországi reformfolyamattal kapcsolatban, amely már pár éve folyik. Először is egy személyes megjegyzést, ha már engednek nekem. Köszönöm a meghívást. Három héttel azután történik ez, hogy elfoglaltam új hivatalomat, mint az Európai Unióhoz kirendelt állandó képviselő, úgynevezett nagykövet. És örülök, hogy az Európai Parlamenttel elkezdhetem az együttműködésemet. Az egyik fő feladatom, tisztában vagyok azzal, hogy az Európai Parlament milyen fontos szerepet játszik az EU-Törökország kapcsolatok ápolásában. Egemen Baus úr, mint főtárgyaló, találkozik majd az Európai Bizottság tagjaival pár napon belül. az Unióhoz való csatlakozás Törökország számára stratégiai cél már évtizedek óta. Az 63-ban került aláírásra a társulási megállapodás, 46 éve ennek, azóta minden kormányzat azon munkálkodott, hogy előmozdítsa ezt a folyamatot, nem csak külpolitika cél lesz számunkra, hiszen az uniós csatlakozási folyamat eh, komoly mozgató rugója azoknak a politikai reformoknak, amelyeket az elmúlt években sikerült végrehajtanunk, és amelyek megerősítették a török demokráciát, és az emberi jogok és alapjogok számára új alapot teremtettek a reformok következtében a hozzáállás, a politikai kultúra változott meg Törökországban, az emberi jogokkal kapcsolatos álláspont alapvetően átalakult, most már a jogokra alapul a jogrend, a demokrácia erősödik, és évről évre javul a helyzet, ahogy azt az Európai Bizottság az éves jelentésében is többször hangsúlyozta, illetve az Európai Parlament bővítési stratégiával kapcsolatos van, amelyet a múlt héten fogadtak el. Omerajten asszony jelentését is nagy elé is nagy várakozásokkal tekintünk, biztosak vagyunk benne, hogy ez is hasonló véleményen lesz. Az Európai Bizottság továbbra is úgy véli, hogy Törökország a kopenhágai politikai kritériumoknak eleget tesz, ahhoz, hogy a csatlakozási tárgyalások tovább folyjanak az eredeti tervek szerint. Nos, röviden összefoglalva, komoly jogi reformokat hajtottunk végre nagyon rövid idő alatt. Az az alkotmányt három különböző alkalommal módosítottuk, 2001 óta 8 különböző reformcsomagot fogadtunk el, összesen 218 cikket változtattunk 53 különböző törvényben, komoly következményekkel a PTK-t, a BTK-t, a büntetőeljárási törvényt, mind-mind módosításra kerültek, komoly javulást elérve, például a nőkre vonatkozó cikkek a BTK-ban és a TTK-ban. És a törvények végrehajtására vonatkozó irányítódásokat is kértünk. Imponáló eredmények ezek, mondhatom minden féleképpen, de most nem mennék a részletekbe, de annyit hagy mondjak el, hogy 2001-ben eltöröltük a halálbüntetést, méghozzá egy terrorista kampány közepén ellenére. A büntető és polgári törvénykönyvet is módosítottuk, a zero tolerancia politikáját is bevezettük, a különböző nyelveken történő műsor sugárzás, tehát törökön kívüli kisebbségi nyelveken történő műsorsugárzásra vonatkozó eh, tilalmat is felfüggesztettük. Az Európai Emberjogi Bíróság ajánlásait figyelembe véve az alkotmánymódosítások új jogrendet hoztak létre, a sajtószabadság, az igazságszolgáltatás működés, illetve a nemies egyenlőség terén egyaránt, az alkotmány 90-es számú cikke alapján a nemzetközi alapjogi, emberi jogi egyezmények eh, elsőbséget élveznek abban az esetben, hogyha a török nemzeti jog, illetve a nemzetközi egyezmények között bármiféle összeférhetetlenség vagy ellentmondás lépne fel. A nők és a gyermekek jogai előtérbe kerültek, megfelelő intézményi rendszert is létrehoztunk ezen jogszabályok végrehajtásának biztosítása érdekében, amely pozitív hatással volt, kézzelfogható eredményeket is hozott. Például a becsületgyilkosságokkal szembeni fellépés jóval szigorúbb lett a BTK módosítása következtében. A katonasság polgári eh, felügyelete tekintetében eh, például a hadbíróság, a polgári személyek hadbíróság eh, elejállítására vonatkozó szabályokat szigorítottuk, szikítettük, a tanácsadó, a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács szerepét tisztáztuk, a katonai kiadások auditálását lehetővé tettük, teljes parlamenti felügyeletet rendeltünk el, illetve a civil testületekben a katonaság eh, felügyeleti joga eh, megszűnt. A törökön kívüli úgynevezett eh, kisebbségi nyelveken történő oktatás törvényi kereteit létrehoztuk. Jó néhány városban 2004-ben beindultak ezek a nyelvi kurzusok, amelyeket azonban az érdeklődés hiányában nagyrészt bezártak, nem állami nyomásra hangsúlyozom. A kisebbségi nyelvű műsorok sugárzásának szabályait 2004-ben fektettük le, ezt. A tilalmat tehát feloldottuk, de a legfontosabb mégis a reformok, az elfogadott jogszabályok a végrehajtása, hiszen mit sem ér a törvénybetűje, hogyha nem ültetjük át a gyakorlatba. Ehhez azonban eh, szervezeti átalakulásra és a, a Nagykövet úr, eh, fogytán az időnk, hogyha egy kicsit megkérdetném kicsit fogja rövidebbre. Sajnálom, hogy nem adódik alkalmam arra, hogy eh, az előre elkészített eh, prezentációmat önökkel megosszam, illetve azt felolvassam, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy még egyszer, hogy átfogó reformokról van itt szó, de mint mondtam, a siker kulcsa a végrehajtás, ehhez azonban képzésre van szükség, az államigazgatásban és az igazságszolgáltatásban, ezzel a téren is sokat tettünk. Sajnálom, nagykövet úr, de hogyha nem fejezi be, akkor nem marad idő semmi kívánságra. 10 perce olvas nagykövet úr, úgyhogy nem tudok ennek több időt adni. Rendben, köszönöm, elnök asszony. Akkor végezetül még annyit hagy mondjak el, hogy az új reform folyamat is eh, beindult, amelyet a közelmúltban jelentett be a kormányzat, a demokratikus nyitás folyamatának lezárását jelenti ez majd, és ennek részeként a, az egyetemeken kurd ö, eh, szakot, illetve kart eh, külön kart hoznak létre, és a kurd nyelven történő műsor szórás lehetőségét kiterjesztjük. El, elnézést, nagykövet úr, de hát ön tovább olvas az előre elkészített anyagát. Én arra kértem, hogy fejezze be, nem, nem tudok még egyszer két és két és két percet. Egy mondat. Rendben, egy utolsó mondat, elnök asszony, ha megengedi. Hagy mondjam el, ahogy Flót asszony is említette, ez a reform folyamat komoly, heves eh, vitát vált ki a társadalomban. Jó, vannak véleménykülönbségek ezzel kapcsolatban, és látni kell, hogy a folyamat ott nem lehetett nem lehet egy nap alatt végrehajtani, Rómos mm, egy nap alatt épült. Reméljük, hogy lesz majd idő arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve vás, válaszoljon. Két kollega, Pródi képviselő úrral kezdjük, majd lesz egy harmadik, és nagyon röviden kérem, hogy önök, önöket, hogy szóljanak, mert van még két előadás, és rengeteg hozzászóló vár. Tehát mindenkinek két percet adok maximum. Howard úr. Sorry, my, my uh, intention was not to speak. Howitt úr, én nem akartam természetesen a vendégek előtt szólni. Azért vagyunk az itt, hogy beszélgessünk, elnézést. Én úgy gondoltam, hogy az albizottság tagjai most lehetőséget kapnak, a kérdéseknek majd az Amnesty International, a Human Rights Commission, mert egyébként nem jutnak szóhoz. Köszönöm. Hány percem van, elnök asszony? Prodi úr, majd ön, úgyhogy ön még jelezze továbbra is szándékát. Prodi úr, először két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, általános megjegyzésem lenne Nagyon fontos a tárgyalás számomra. Törökországgal fontos ország, amely lényeges szerepet vállalhat. Lényeges szerepet abban, hogy mi világszinten dolgozhassunk a békéért. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Már csak azért is, mert gyakran az iszlám és a nyugat közti konfliktusnak tekintik ezt a kérdést. Ez egy óriási hiba, óriási hiba, amit elkövetnek, hiszen nem a civilizáció konfrontációjáról van itt szó, az iszlámi és nyugatéről Nem. Itt bizony arról van szó, hogy különbséget kell tennünk a társadalmi és a vallási szféra között. A Törökországgal való tárgyalások éppen ezért fontosak, hiszen ezek során úgy gondolom, befolyásolni lehet egy ország törvényalkotási folyamatát, mégpedig abba az irányba, amit mi, megfele- mi tartunk észszerűnek a demokratikus állam felé. Úgy gondolom, hogy ennek fontos része az emberi jogok elismerése is. Nos, mi ezt tehetjük a béke érdekében, egy olyan területen, amely nagyon érzékeny, és amelyet teljesen rosszul értelmeznek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pródi úr. Köszönöm azt is, hogy tartotta az időt. Howitt úr. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. A flotra asszony, a küldöttség vezetője is volt, köszönet illeti őt, Omen Rajton asszonya kiválóan együtt tudtunk működni, és az emberi jogi dimenzióra összpontosítottunk itt a mai vitában, és az Emberi Jogi Albizottság alapvető szerepet visz ezen a területen. Az Albizottság több éve vizsgálja a török emberi jogi helyzetet, és ezt a továbbiakban is meg fogjuk tenni, keményen kritizálunk, de azért elismerjük a haladást, az előrelépést is. Hát nem szeretnénk helytelen üzeneteket közvetíteni a török partnereink felé, és üdvözlöm nagykövet urat. Három rövid észrevételt szeretnék tenni a meghallgatáson elhangzottakkal kapcsolatban. Egyrészt a szakszervezeti törvény megakadt, és mutatkozik érdeklődés az előrelépésre, de az emberi jogi szakemberek mennyire tekintik a szakszervezeti jogokat emberi jognak, illetve a kopenhágai kritériumok keretében hogyan kezeljük ezt. Aztán eh, Flotrasszony elmondta, hogy eh, a 301-es cikknek a reformja az megindult, de az ügyészek, illetve a vizsgálóbírok mennyire követték az emberi jogokról szóló Európai Egyezménynek az előírásait, a normáit, illetve mit tehetnénk még többet ezen a téren. És végül a kurt kezdeményezés ügyében, ahol hangsúlyozzuk, hogy bátor, jelentős lépések történtek, bár nehéz a probléma. Sokan mondják, hogy alkotmányos változásra van szükség ahhoz, hogy a kurt kulturális jogoknak érvényt tudjunk szerezni. Konszenzus alakult ki a nagy politikai pártok között, ami lehetővé teszi az alkotmány módosítást. A török parlamentben a nagy pártok milyen szerepet játszhatnak ennek érdekében? Köszönöm szépen, Howitt úr szeretném a hozzászólóknak a névsorát ismertetni, és Tának, Rapóz, Hadzsi Csoglu, Jörens, Deva, és aztán két szakértő szólal meg, és röviden fogalmazzanak, kérem. Köszönöm, elnök asszony. Két aspektusról szeretnék beszélni. Először is a belső nézet, a török jogrend kapcsán, illetve jogi reformok, az emberi jogok, a demokrácia szempontjából mondanám. A brit sajtóban ezen a hétvégén megjelent egy tudósítás egy homoszexuális férfiról, akit a saját apja ölt meg, és folyamatos vádak jelennek meg, a ö, nagykövet szavaival dacolva, hogy a rendőrség nem vizsgálja ki a becsületgyilkosságokat, és hogyha véletlenül bíróság elé állnak az elkövetők, nagyon enyhe ítélettel megúszszák, és ez nagyon aggasztó. És személy szerint engem ugyancsak aggaszt az, hogy a nem muzulmán közösségeket zaklatják, a keresztény és egyéb alternatív vallási közösségek jogai sérülnek, és a görög ortodox szemináriumot zárva tartják, és többször ígérték az utóbbi tíz évben, hogy valamikor megnyílhat, de erre még továbbra is várni kell. Óriási gesztus lenne ez egyébként, több mint szimbolikus jelentőségű, ami valódi toleranciáról tanúskodna. A keresztény, illetve görög ortodox ö, papokkal kapcsolatos bánásmód területén. De egy más dologról is szólnék, Törökország világban vállalt szerepéről és a közös értékeinkről. Az iszlám országok konferenciája két hete Isztambulban tartotta az ülését. Az OIC és Ahmadinejad elnök is részt vett, Törökország barátjaként beszéltek róla. Emlékeztetnék arra, hogy Ahmadinejad elnök számos ENSZ atomfegyverkezés tilalmáról szóló rendelkezést és határozatot sértett, meg Izrael eltörléséről beszélt, emberi jogokat sértett, és Bashir elnök az utolsó percben lemondta a látogatását, és nem tudom, hogy Törökország ezt hogyan hozta össze, hogy ezeket az embereket fogadja, és ők pedig elutasítják az európai értékeket. Köszönöm szépen. Rendkívül szigorúnak kell lennem, mert hosszú a felszólalók listája, és előre haladott az idő. Ha mindenki tartja a ha, nem, ha mindenki plusz 20 percet ad, akkor késünk. Elnök asszony, köszönöm szépen. Kérdésem lenne az, a nagykövet úr felé, a kurt probléma és a demokratikus nyitás kapcsán. Konkrét javaslatokat is tett, elképzeléseket, de vajon nem fordulhat elő, hogy ez török megoldás? pedig igazából most a kurd képviselőkkel való párbeszédről is beszélünk. Más szóval a kurd kérdést nem akarják problémaként elismerni. Akkor hogyan várják azt, hogy megnyugtató megoldás szülesen? a kurdok a politikai életben, a kurd név alkalmazása a politikai életben a mai napig tilos, és ez tulajdonképpen ennek kapcsán is egy elfogadhatatlan helyzet van. A kurd politikusokat gyakran elítélik, börtön büntetést kapnak, emlékezzünk csak Lela Zana esetére, megállapítható ezzel kapcsolatban, hogy a a kurd kezdeményezésről való nyílt, nyitott tárgyalás fontos lenne. Ez számos olyan kérdésről tudok, amikor, amiről az újságírók is beszámoltak, és természetesen örülünk annak, hogyha megfelelő megoldást javasolnak, reméljük, hogy erre konkrétan fog tudni válaszolni, és konkrétan tudunk erről beszélni. Köszönöm szépen! Repülsz asszonynak, és úgy gondolom, hogy egy percre kell csökkentenem a hozzászólási időket. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, nagykövet úr, üdvözlöm, hogy itt van, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a törökországi helyzetről tárgyalhatunk. Nem támadásként kívánom elmondani, de ha lehet, elmondanám, hogy objektív módon az Európai Unió nevében, a bizottság nevében is többször vizsgálaton voltunk, szakszervezeti képviselők esetét is megvizsgáltuk egyebet között. Nincsen kollektív tárgyalásos jog, és nincsen a közalkalmazottaknak sztrájk joga sem. Persze létezik a szakszervezet alapítása joga, de nem lehet tárgyalni és nem lehet sztrájkolni. Ezzel kapcsolatban bírósági eljárás is volt, hiszen azt mondták, hogy a, a tagok, a szakszervezeti tagok egy terrorist, úgynevezett terrorista szervezet tagja voltak. A repülőjegyeiket például amivel eh, a repülőjegyeket vették például bizonyítás, bizonyítéként ahhoz, hogy eh, hova utaztak, milyen terrorista cselekményekre. Úgy gondolom, hogy ez az emberi jogok súlyos sértését is jelenti. A következő dolog. A 301-es cikk nem elegendő, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy Törökország ma egészen más. Nem tény, hogy az alkotmányból ezt a cikket törölni kell. Egy kérdésem is lenne. Végül volt egy eljárás a kormánypárt ellen. Nem tudom, hogy mi lett az eredménye. Az a benyomásom, hogy az eljárás még folyik. Volt pénzbüntetés is, eh, ugyan már, de aztán utána az ügyész kérésére folytatták. Mi a helyzet? Görön kollega. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdést intéznék az államok képviselő úrhoz. Az uniós nagykövet úrtól szeretném kérdezni. Valóban úgy tűnik előreléptek az emberi jogok tiszteletben tartása terén. Ez egy újdonság, és az egyéb területek eredményeivel együtt értelmezendő megszülettek azok a szövegek, amelyek a normákat is intézményesítik, és ezek keretében Törökország eh, tovább léphet a csatlakozás felé vezető úton. És ez az EU-hoz való csatlakozásban eh, csúcsosodhat ki. Tehát egyrészt egyfajta eh, politikai és hangulatjelentés mm, vethető fel, és Ezt szerettem volna elmondani, hogy úgy látjuk, hogy az emberi jogok terén fejlődik Törökország, és ez bátorító. Deva képviselő úr. I'm a long-standing friend of Turkey's. Régóta vagyok Törökország um, barátja, jó néhány török vezetővel találkoztam az elmúlt években. Az Unió azonban valamit félreért Törökországgal kapcsolatban. Nagyon fontos számunkra, hogy egy szekuláris világi államként létezzen az európai kontinens határán, hogyha Törökország nem marad ezen a fontos helyen szekuláris állam, akkor egy török háttér, ország Hinterland alakul ki, mint az Atatürk előtti időkben, amikor modernizálta Törökországot. Előtte az ottomán birodalomnak is nagyon nagy hatása volt. Mostafa Kemal Atatürk hatását nem lehet alábecsülni, ő modernizálta az országot, megváltoztatott mindent, az írástól elkezdve a nyelvig, és mégis a törökök nagyon ritkán beszélnek arról, hogy mit tett Mustafa Kemal Atatürk. Köszönjük, Deva kollega. Szenti. So Sitten Rouva Janaku, olkaa hyvä. Te, minä näin teitä ollenkaan, mutta puhukaa. Elnök, nem láttam önt, de átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni az újságíró úrnak. Azzal kapcsolatban, hogy a különböző szabadságjogokkal hogy is állnak. Mert világos, hogy rengeteg probléma maradt még az eredmények dacára. És az, az egyes kisebbségek tagjaitól elkobzott vagyontárgyak területén például úgy tűnik, hogy talán végre sikerül rendezni ezt a kérdést megfelelő intézkedésekkel. És a kérdésem az, hogy milyen mértékben ért egyet a következővel. Ön szerint hogy áll a helyzet azon a területen, hogy a különböző eh, városokon kívüli incidensek azok eh, hogyan alakulnak, és eh, például tiltakozások, elnyomások, mi az egyensúly. Elnök, köszönöm szépen, Andrew Gardnert szeretném röviden megkérni, hogy összefogottan szóljon. Sajnálatos módon nem tudok három percnél többet adni, de remélem, hogy a lényegre sikerül majd koncentrálni. Öné a szó. Köszönöm ezt a lehetőséget, aktuális, hogy az emberjogi kérdésekről beszélünk Törökországban illetve az örmény-török megállapodásról. Hogyha ezen a két dolgon elgondolkodunk, akkor láthatjuk, hogy történelmileg ezek, illetve most is tabú kérdésnek számítanak Törökországban. Talán jó alkalom ez is, hogy védjük Törökországban a szólásszabadság jogát, hiszen a kritikus megszállások az örmény vagy kurt kérdéssel kapcsolatban általában büntető eljárást vannak maguk után. Az állami intézmények kritikája, főként a, a hadsereggel kapcsolatos kritikák megint csak nem találnak, nem számíthatnak baráti fogadtatásra. Amikor Törökországban a szólásszabadságról beszélünk, akkor fontos, hogy mely csoportokat, fontos arról beszélni, mely csoportokat célozzák a büntető eljárásokkal. A nagykövet úr előtt Enderol úr említette, hogy általában az írók, az emberjogi aktivisták, eh, eh, vagy a kurd eh, pártok képviselői azok, akiket céloznak általában ezekkel a szólásszabadság ellenes büntetőeljárásokkal. Fontos ezen kívül a trendeket is megvizsgálni, hogy milyen típusú kritikát tiltanak. Gyakran előfordul az, hogy a BTK 301-es cikke, amely elsősorban felelős a szólásszabadság korlátozásáért, illetve más cikkek végrehajtása problémás. Ez a központi probléma, amire majd visszatérek. Jó néhány olyan alap probléma van, ami a szólásszabadság ellenes büntető eljárások mögötte. Az egyik ezek közül az, hogy a BTK jó néhány olyan cikke úgy korlátozza a szólásszabadságot, hogy az a nemzetközi joggal összeegyeztethetlen. Az egyik a, a 301-es, a másik a 318-as, a másik, Ez két olyan példa, eh, azokra, ez két példája azon cikkeknek, amelyek közvetlenül korlátozzák teljesen alaptalanul, jogtalanul a szólásszabadságot. A nemzetbiztonság vagy a, a, a közrend érdekében lehetne a nemzetközi jogértelmében korlátozni a szólásszabadságot, de az ezekre vonatkozó utalások eh, sem világosak a BTK-ban, és általában a jog értelmezés, a joggyakorlat is nagyon eh, vegyes e tekintetben. Látja, nagykövető, nem csak önnel vagyok szigorú, hanem az Amnesty International-el is. Nagykövet úr több kérdést eh, kapott, de nagyon rövid legyen, kérem válaszaiban. But I need to be precise with you. I... Nagyon pontos kell, hogy legyek, mondjuk két perc, akkor a nagyon rövid. A nagykövet úr mikrofonját kérjük, kapcsolja be. Uh, the microphone on. I thought it was switched on. Uh, Remek. Megismételjem az első mondatot? Nos, nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki kérdést tett fel, és nagyon örülök, hogy ha a legközelebb is lesz rá módunk, hogy beszéljünk. Konkrét kérdések. Több is volt. Néhányat feljegyeztem. A gyilkosságok, az új büntetőkörvénykönyv valóban még időbe telik, hogy a bírák az új jogszabályhoz alkalmazkodjanak, és hogy a hatóságok és a rendőrség és természetesen képzés ennek kapcsán rendkívül fontos. Reméljük, hogy idővel ez a probléma majd megoldódik. Kisebbségek. Sokkal jobb a párbeszéd már hála az új alapítványokról szóló törvénynek, amely a vagyonkérdésüket is rendezi. A, az iskolák, nos, világi ország vagyunk, nincs kötelező vallási oktatás, és meg kell találni az új felállást, az, e, a kormány természetesen dolgozik a megoldáson. Demokratikus nyitás. Flotra asszony is említette, igaz az, hogy jelenleg még nincs az alkotmányos változtatása vonatkozóan egyetértés, a kormány dolgozik ezen, próbál párbeszédet kezdeményezni minden politikai erővel az országban, de addig is elfogadja azokat a reformokat, amelyekhez nem szükséges az alkotmánymódosítás, mint hírközlés, oktatás, stb. és le is telt a két percem. Hát úr kérdésére azért, ha lehet válaszoljon, hiszen ez egy pontos konkrét kérdés volt. A ciprusi képviselő kérdése még egyszer tehát mi volt? Nos, eh, nagykövet úr, a kérdésem a 301-es eh, törlésével, a 301-es törlésével egyetérte, és a bírósági eljárások, az újságírók eljárása hol tart. Volt ugyan pénzbüntetés, bocsánat, a kormány elleni, de úgy tudom, hogy még folyamatban van ez az eljárás. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Nagykövet úr? A 301-es cikk. Sok országban vannak hasonló törvények és rendelkezések különböző modelleket vizsgáltunk. Úgyhogy nem hiszem, hogy a 301-es cikk teljes kiiktatása szükséges lenne. És a kormánypárt elleni eljárás természetesen ez lejár, lezárult az alkotmánybíróságon, és nincsenek további lépése szükségek. Talán megemlíteném azt, hogy más országokban valóban vannak hasonló rendelkezések, a, PTK, a BTK-ban, de az albizottságunk természetesen az összes ellen van, legyen az Törökország, Oroszország, vagy Kína, vagy bárhol máshogy. Flotri asszony, Franciaországban is van, igen. A bizottság nevében kérem a jelenlévő Filori urat, hogy értékelje röviden, hogy hogyan értékeli a bizottság Törökország emberi jogi helyzetét. Filori úr. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, oui, donc je vais tâcher d'être... Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok én is rövid lenni. A következő. Először is megállapítom, hogy a bizottság jelentésére sokan utaltak. Ez kvázi közvetett dicséret kollégáim munkájáért, és úgy gondolom, hogy nem ismétlem meg az eddig elhangzottakat. Euh, csak annyit szeretnék elmondani, hogy itt a, e, az ülésnek a résztvevőit arra kérném, hogy e, Törökország irányába tanúsítsanak jó szándékot, hiszen érdekes eredményeket, fejleményeket láthatunk az utóbbi években, és ezek még ha nem is módszeresen felelnek meg a csatlakozási partnerség keretében az EU által támasztott e, elvárásoknak, de egyes előrelépések azért a múlthoz képest valódi szakítást jelentenek. És itt például a kulturális jogokra utalnék, és a töröktől eltérő nyelveknek az alkalmazása, a használata, helyzete. Például a kurd nyelven a nap 24 órájában még nem sugározhat adó, de november 13-án megszületett egy új jogszabály, amely felold minden rádiós és televíziós korlátozást a kurd nyelvű adásokra vonatkozóakat is például. Tehát szabadon sugározhatnak, nem kell feliratozni, nem kell szinkronizálni az adásokat, és ez a gyerekműsorokra is vonatkozik, és Törökország fejleményeit el kell ismerni, nyomon kell követni, és úgy gondolom forradalmi változások történtek az utóbbi években. Erre szerettem volna utalni. És a többi hozzászóló említette a problémákat. Nyilvánvalóan a jelentésben ezek is megfogalmazódnak, és még számos más következtetés. Folytatjuk a párbeszédet a török hatóságokkal. És még az idei évben elért eredményeknél is nagyobb eredményekre számítunk a következő évben. Köszönöm. Köszönjük szépen, meggyőződésem, hogy Törökország uniós csatlakozása eh, egy sokáig tartó folyamat, és Flótrászony gyakori vendége lesz a bizottságunknak. Köszönjük mindenkinek! Ahogy említettem, most zárt ajtók mögött folytatjuk az ülésünket. Három fontos emberjogi konzultációra kapunk beszámolót a svéd elnökségtől és az Európai Bizottságtól. Kérem minden, kérek mindenkit, hogy akinek nincs joga és valója a teremben, az hagyja el.